Bitte sehr, Herr Baldassare hat das Wort zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11, die wir in einer Joint Debate, in einer gemeinsamen Aussprache behandeln. Bitte sehr, Herr Baldassare. Bene, grazie Presidente. Il rapporto iniziativa a mia firma, assieme a quello del collega Howitt per la Commissione Occupazione e Affari Sociali, costituirà la base del contributo del Parlamento europeo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 Nemzeti és régiós szakpolitikák ezen területen történő kialakítása. Természetesen ezek olyan célok, amelyeket a bizottság javasol, oly módon, hogy egy sor cselekvésen keresztül lehessen ezeket megvalósítani. Az intézkedések egy része kötelező, a szociális környezeti témák integrálása a közbeszerzésben, például egy kötelező intézkedés, illetve támogató jellegű intézkedésekről is van szó, multilaterális platformok felállítása a vállalati társadalmi felelősség témájában azért, hogy előmozdítsák a társadalom és a vállalkozások közötti párbeszédet a konkrét szektorokban. Előadóként két konkrét célom van. Az első, hogy támogatni kell a fokozott integrációt a szociális felelősség és a KKV-k témájában. A KKV-k, ahogy nagyon jól tudjuk, 90%-át teszik ki az európai vállalkozási platformnak, és nagyon fontos alapvető szerepet játszanak a szociális felelősség témájában. A másik kérdés, amivel konkrétan akarok foglalkozni, a bizottság kötelező intézkedéseire vonatkozik. Ezek rendkívül fontosak a mi szakbizottságunk szempontjából, és az a határozott célom, hogy olyan megközelítést alkalmazzak, amivel össze lehet egyeztetni a vállalkozások igényeit és a fokozott átláthatóság igényét is. És nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a társadalmi felelősség sok dimenzióval rendelkezik. Ezért differenciált a vállalkozások megközelítése a társadalmi hatásuk tekintetében is. Remélem, hogy egyfajta intelligens szabályozás fog születni ennek alapján, ami rugalmasságot mutat a vállalkozások számára, hiszen a vállalkozások jelentik a fejlődés és a társadalmi felelősség motorját. Figyelembe kell venni az egyes szektorok speciális jellemzőit, és el kell kerülni, hogy további administratív és bürokratikus terhet rójunk a társaságokra, hiszen ez csak ellentétes eredményt érne el. Köszönöm. Természetesen szívesen fogadok minden javaslatot. Köszönöm szépen Baldessar úrnak, és Téle asszony jelentkezett, tessék. Um, thank you, uh, Mr. Baldassari. Köszönöm szépen Baldassari úr a megkezéseit. Üdvözlöm a bizottság uh, közleményét, mert szerintem fontos, hogy modern megközelítéssel foglalkozunk a vállalati felelősségvállalásért. Uh, nagyon sok európai cég beszámolt már ennek a rendszernek a fenntarthatóságáról. Azt hiszem, hogy motiválni kell őket arra, hogy tegyék meg. Uh, rendszeresebbé kell tenni a pénzügyi beszámolókat, hogy valóban javítani tudja az átláthatóságot, amely ugye a bizalmat növeli, a befektetők bizalmát. Tetszik a bizottság új definíciója, nagyon jó ez a definíció, világos, egyértelmű, a vállalatok hatása a társadalomra. Minden cégnek, vállalkozásnak, szervezetnek van hatása a társadalom többi részére. Nagyon fontos azon gondolkozni, hogy hogyan lehet a hatásról beszámolni. A lehető legjobb megközelítést kell választani, mert segítségével be lehet számolni saját értékelésükről, rövid, közép és hosszú távon. Üdvözlöm azt, hogy figyelembe veszik a KKV-kat is a bizottság stratégiájában, kiváltképpen a kkv knek nyújtott tanácsadás is nagyon fontos. Nagyon sok cég, főleg kis cég, anélkül gyakorolja ezt a vállalati felelősségvállalást, hogy tudna róla. Nagyon fontos az átláthatóság, hogy a piac jól működjön, nagyon fontos a befektetők számára, a fenntarthatósági gyakorlatok is fontosak. A fenntarthatósági beszámolás éppen ezért nagyon fontos, és egy elfogadott eljárásnak kell lennie, amely minden érintettet és befektetőt érint. Ez elősegíti tehát a bizalom, bizalomépítését és a befektetéseket is ösztönzi. Nagyon sokan támogatják ezt a fenntarthatósági beszámoló rendszert az Egyesült Királyságban is. Tehát eh, van egy olyan folyamat, amely például a londoni tőzsdén bejegyzett cégek eh, a széndiokszid kibocsátása kapcsolatos információkat is közzéteszik. Nagyon fontos, hogy megfelelő párbeszédet folytassanak a KKV-k partnerekkel. Meg kell értenünk azt, hogy hogyan lehet eh, a CSR, er, tehát a vállalati felelősségvállalási gyakorlatot továbbfejleszteni. Nagyon fontos egyensúlyt teremteni az önkéntes beszámolás, illetve a kötelező jellegű beszámolás között, közététek között. Nagyon fontos a kiegyenlített megközelítés a jövőbeni siker érdekében örömmel várom. Pár napon belül megkapjuk Báltazáre úr jelentését. Köszönöm. Dankeschön, Frau Taylor. Herr Berlinger. Köszönöm, Taylor. Asszonynak Berlinger úr következik, tessék. Solo poche parole. Csak néhány szót mondanék. Szeretném hangsúlyozni, hogy egy rendkívül fontos témáról van szó. Ennek alapja a bizottság közleménye a vállalati társadalmi felelősségvállalásról. Egyetértek Bádászára úr bevezetőjével. Engedjék meg, hogy néhány aspektust hangsúlyozzak. Szerintem fontos a vállalati társadalmi felelősségvállalás definíciójának a pontosítása. Ez hozzájárulhat a munkánkhoz, hiszen az új definíció hatékonyabb, az önkéntesség nem szerepel benne. Ezért határozott a beavatkozásokra ad lehetőséget. És így szabályozni lehet kötelező módon bizonyos témákat. Az átláthatóság a következő téma, amit szeretnék hangsúlyozni. A bizottság a közleményében már jelezte, hogy a szociális információkat, környezetvédelmi információkat közzé kell tenni. Ezért hamis információkat nem szolgáltathatnak a társaságok a környezeti szociális hatásukra vonatkozóan. A vállalkozási tevékenység természetesen konkrét érdekeket követ, ezek elsősorban gazdasági érdekek, ezért tud fönnmaradni a társaság, és természetesen reklámeszközöket használhatnak a vállalkozások. De azért, hogy ahogy a Rebeka kolléga is mondta, fokozzuk a bizalmat a befektetők részéről, illetve a tevékenység, gazdasági termelő tevékenység célszemélyeiben is növeljük a bizalmat, ezért valóban szükséges az, hogy a vállalkozások tegyenek közzé információkat, a vállalkozás társadalmi felelősségvállalásáról, de az is fontos, hogy elkerüljük, hogy ezt a lehetőséget kihasználják a vállalkozások, például a greenwashing az inkább reklám célokat szolgál, és nem valódi felelősségvállalás áll mögötte. Fontosnak tartom, hogy aki pénzt fektet be egy vállalkozásban, annak tudnia kell, hogy egy szociálisan, környezeti szempontból felelős társaságba történik ez a befektetés. A demokrácia befolyásolta a vállalkozások fejlődését. Ez nem jelenti azt, hogy tagadjuk a piacot és tagadjuk a vállalkozások jellegét. Ez azt jelenti, hogy figyelembe kell venni, hogy a fogyasztók, persze a befektetők is, jogosultak arra, hogy tájékoztatást kapjanak, és ez a demokráciának a gyümölcse. Dankeschön, Herr Berlinger. Köszönöm szépen Berlinger úrnak, és Tány asszony jelentkezett, parancsoljon. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen Baldessari úrnak, és én nagyon kritikusan látom ezt a javaslatot, hiszen azt gondolom, hogy ez a javaslat egyébként rossz időpontban születik meg, hiszen az EU legtöbb vállalata jelen pillanatban nem versenyképes a világpiacokon, és eléggé sokáig nem is lesznek ezek valószínűleg. Tehát gyakorlatilag nekik primér céljuk, hogy pénzt keressenek, illetve, hogy munkahelyeket teremtsenek és megtartsanak, mégpedig olyan munkahelyeket, amelyeket jól megfizetnek, és gyakorlatilag minden, ami itt szerepel ebben a javaslatban, az pótlagos pénzbe kerül, és ahogy a kolléganőm is már elmondta előttem, a legfontosabb az az, hogy a kötelező és az önkéntes rész közötti egyensúly megtalálása a legfontosabb, tehát, hogy legyen elég pénze, hogyha van pénze egy vállalatnak arra, hogy ezeket megtegye, akkor rendben tegye az, de a gond az az, hogyha ezeket kötelezővé tesszük, akkor ez ez gond lehet, és én azon csodálkozom, hogy nem fél, félünk, tartunk attól itt most, itt a, a teremben is, hogy a kis és közepes vállalatok körében ez pótlagos költségeket fog generálni, és ez pont, pont egy olyan időszakban, amikor egy válságos időszakban, ráadásul ezek a cégek nem is keresnek talán elég pénzt. Tehát én azt mondom, hogy óvatosan kellene megközelíteni ezt a kérdést, és nem szabadna ezt kötelező módon előírni, hiszen ez minden kötelező dolog dolog pótlagos bürokráciát teremt. Köszönöm. Köszönöm, szépen, mondja az elnök asszony. Tájn asszonynak, és egyébként én is szeretnék azért még a hozzászólók listájára felkerülni, mielőtt a bizottság részéről Tóth úrnak megadnám a szót, hogy ő is hozzászólhasson a témához. Véleményem szerint a CSR és ez három nagyon fontos corporate social and responsibility szavak szerepelnek, és egyébként már a 70-es években Németországban nagyon széles mozgalom indult el, ami gyakorlatilag abba az irányba mozdult volna el, hogy mérleget kell vonni bizonyos fontos társadalmi területeken. Tehát gyakorlatilag ez nem egy új gondolat, hanem ez már egy nagyon okos és régebb óta tartó mozgalom. Tehát Tájn asszony Lén egyetértenék azzal, hogy nem csak választ adunk arra, ami a válságban történt, hanem logikusan tovább vezetjük ezt. Tehát a felelősség, a responsibility, mint kulcsponti szó komolyan vétel nagyon fontos, és természetesen a, a transzparencia, az átláthatóság is nagyon fontos, és a definíciók során nagyon fontos, hogy jó irányban vigyük előre a dolgokat, tehát már eleve jól fogalmazzuk meg ezeket, és nagyon fontos, hogy a non-business stakeholderek, tehát a nem vállalkozói résztvevők részéről is nagyon fontos, hogy ezek a dolgok a megfelelő irányba fejlődhessenek. Nem tudom, hogy Tóth úr a bizottság részéről hol ül, önnek megadom a szót. Parancsoljon, Tóth úr. Good morning, thank you. Um, and... Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy a bizottság nevében hozzászólhatok az önök ma délelőtti eszmecseréjéhez. Néhány témára szeretnék koncentrálni, ami már a megjegyzésekben is elhangzott először is. A nem pénzügyi közzététel. Az Európai Bizottság közleménye a vállalati társadalmi felelősségvállalásról nagyon sok témát tartalmaz, ezek nem pénzügyi közétételekre vonatkozóan. A bizottság jogalkotási vállalásokat is tesz, és természetesen erre nagyon odafigyelnek. A bizottság úgy gondolja, hogy elő tudunk állni egy olyan javaslattal, amely megfelelő rugalmasságot biztosít a vállalkozások számára, és az ő saját különös feltételekre vonatkozó információkról szóló jelentési kötelezettséget fog tartalmazni. Ugyanakkor javítja a tájékoztatás minőségét, tartalmát. Nyílt titok, hogy az Európai Bizottság javaslata a KKV-kat mentesíteni kívánja bármilyen új nem pénzügyi közvetételi kötelezettség alól. Úgy gondolom, hogy az is ismert, hogy már van jogszabály EU szinten csak ezek nem pontosak, nem egyértelműek, de valójában ez nem egy fekete-fehér döntés arra vonatkozóan, hogy ne legyen, vagy legyen bármilyen jogszabály. Egyébként pedig egy sor tagállamban, Franciaország, Dánia, Egyesült Királyság esetében már vannak nemzeti jogszabályok erre a területre vonatkozóan, amelyek túlmutatnak a ma létező európai előírásokon Továbbá úgy gondoljuk, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás segíti a vállalkozásokat, hogy erősebbek legyenek, szolidabbak, versenyképesek, közép és hosszú távon elsősorban. Maguk a vállalkozások mondják ezt, és fontosnak tartjuk ennek hangsúlyozását. Egy rövid megjegyzés, ha megengedik, a definícióra vonatkozóan. Több képviselő hozzászólt ehhez a kérdéshez. A vállalati társadalmi felelősségvállalás azt jelenti, hogy a vállalkozásnak milyen hatása van a társadalomra. Úgy gondoljuk, hogy fontos hangsúlyozni, hogy általában ez a hatás pozitív, néha negatív. A bizottság természetesen a mindkét oldalát kívánja vizsgálni ennek az éremnek, és úgy gondoljuk, hogy a vállalkozásoknak is az a célja, hogy a maximalizálják a pozitív hatásukat, illetve határozzák meg, és lehetőleg csökkentsék, vagy akár kerüljék is el a negatív hatásokat. Köszönöm szépen, Tóth úr, és a bizottság nagyon átfogó munkát folytatott ezen a területen, még mielőtt a megfelelő javaslatra rátértünk volna. Tehát most akkor szeretném még Baldassare úrnak megadni a szót, hiszen a jelentés még nem áll rendelkezésre, talán ezzel kapcsolatban még szeretne ő is elmondani valamit, tessék. Bene, ringrazio. Először is szeretnék köszönetet mondani Taylor és Berlinger kollégáknak a hozzászólásukért. Remélem, hogy a jelentésbe, majd pontosan be tudom venni az ő szavaikat. Tökéletesen értem, hogy Tájn képviselő miért olyan óvatosan fogalmaz. De hát a vállalkozások célja, hogy profitot gyártsanak. Ez egy kicsit arhaikus megközelítés. Maguk a vállalkozások is túléptek már ezen, hiszen manapság a közepes méretű vállalkozásoknak már van társadalmi felelősségvállalású részlegük. Itt nem arról van szó, hogy további kötelezettséget, vagy további administratív szabályokat terhelnénk a vállalkozásokra. Egyáltalán nem célom az, hogy korlátokat, előírásokat fektessek le a vállalkozások számára, és főleg nem a kicsik számára, hiszen a mi szakbizottságunk egyik feladata, hogy csökkentsük a terheket, és javítsuk az egységes piacon a vállalkozások munkalehetőségét tevékenységének hatékonyságát. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet, hogy maguk a vállalkozások is tudatosan szándékozzák javítani az ő társadalmi hatásukat, és azt is meg kell, hogy értsék, hogy ez javítja az ő teljesítményüket. Hiszen az átláthatóság például hasznos a belső szakpolitikák megismerése, a részvényesek és a tulajdon közötti kapcsolat, a fogyasztók és a termék előállító közötti kapcsolat megismerése, az érték vagy nem? Én úgy gondolom, hogy igen. Hogyha a munkavállalókat felelősen, kollektív szerződések alapján foglalkoztatják, ha teljes mértékben megfelelnek az Európai Unió szociális előírásainak, ez pozitív tényező, és a szociális felelősségvállalás része, vagy nem? Hogyha a beszállítókat kifizetik fiziológiai határidőn belül, és nem terhelik rá a beszállítókra iszonyúan hosszú fizetési határidőket, az szociális felelős eljárás fontos, vagy nem? Hogy egy nagy vállalkozás mondjuk Brazíliában, amelyik dolgozik mondjuk a Fiat vagy a BMW esetében. A vállalkozás mellett a falvak életkörülményeinek a javítása érdekében is fellép, például szórakozási lehetőséget biztosít a gyerekeknek, vagy akár iskolát épít. Ez a vállalkozás tevékenység része, vagy nem? Én úgy gondolom, hogy ilyesmit nem lehet előírni, nem lehet kötelezni, de lehet ösztönözni. ha akár a kisvállalkozásoknál is, ahol valóban a profit az egyetlen logikája a cég túlélésének, hogyha az ő figyelmüket is felhívjuk arra, hogy van szociális felelősségük, úgy gondolom, hogy ezek az Európai Uniós értékeknek megfelelő feladatok. Anélkül, hogy a versenyképességet módosítanánk, csökkentenénk, anélkül, hogy plusz költséget, plusz feladatokat, plusz nehézséget okoznánk a vállalkozásoknak. Igazából arról van szó, hogy ahogy a definíció is mondja, tudatossá kell tenni a vállalkozásokat, hogy legyenek tudatában a társadalmi felelősségüknek és a társadalmi hatásuknak. A szociális platformnak a legfontosabb szereplői, vagy nagyon fontos szereplői a vállalkozásokat nem lehet letagadni, amikor társadalmi szerepvállalásról beszélünk. Tartottunk egy ülést, ahol nagy európai cégek képviselői is részt vettek, és nagyon büszkén számoltak be arról, hogy milyen szociális jellegű tevékenységet végeznek. Átláthatóság fontos számukra, részvényesekkel, a fogyasztókkal való kapcsolattartás, valamint az egyéb szociális tevékenység, ahol a hátrányosabb helyzetűek támogatása érdekében felelős munkát végeznek a konkrét társasági tevékenységen túlmenően. Két napon, három napon belül elkészítjük a jelentést. Erről még november 27-én tudunk vitát folytatni, november 29 a módosító benyújtásának a határideje, december 17 a szavazás, úgy gondolom, hogy a bizottság 2013. januárjáig véglegesíteni tudja és el tudja fogadni a jelentést. Köszönöm. Anke Baldassare. Köszönöm szépen Baldassare úrnak. És akkor ezzel lesz a napi rendi pontot elfogadtuk, és akkor eljutottunk a következő ponthoz, mégpedig a koncesziós szerződésekhez, és megint csak Baldessarionnak adom meg a szót, Grazie, Presidente. È un po' la mia Köszönöm, elnök asszony. Igen, ez az én napom. Irányelv a koncesziókra vonatkozóan 156 módosító indítványt nyújtottak be, 46 szólt az én véleménytervezetemhez. Köszönet az összes kollégának, aki értékes hozzájárulást közölt a jelentés készítéséhez, hiszen a cél az, hogy jobban kontextusba helyezzük a mai viták, ezért szeretnék emlékeztetni azokra a célokra, amelyeket felállítottam, amikor a véleménytervezetet elkészítettem. Először is egyetértek a bizottság javaslatával és, hatája, és a hatájjal is. Harmonizáljuk a koncesziós szabályokat termelő és szolgáltatás esetében uniform értelmezéssel, és hogy megszüntessük a koncepciós szerződésekhez való hozzáférés esetén a eltérő lehetőségeket, támogatva a KKV-kat is, és a közérdeket szolgálva természetesen. Ez, a, ennek a célnak megfelelően a véleménytervezetem két célt szolgál. Az egyik, hogy a koncesszió intézményét pontosítsuk, vagyis különböztessük meg teljesen egyértelműen, hogy mi az eltérés a koncesszió és a közbeszerzés között mert sajnos fennáll az a kockázat, hogy összekeverjük ezt a két lehetőséget, ezt a két terminust. A másik célom az volt, hogy ahol lehet egyszerűsítsük az irányelvi intézkedéseit, azért, hogy jobban, gyorsabban lehessen átültetni majd az irányelvet. A véleménytervezetem néhány intézkedést módosítani kíván. Az egyik a köztes küszöbök eltörlése az ötös cikkben, aztán a számítási módszer egyszerűsítése, a termelő és szolgáltató koncesziók közti megkülönböztetés megszüntetése, az időtartam pontosítása, és az odaítélési kritériumok összekapcsolása a koncesszió típusával, rugalmasság biztosítása, ami ugyanakkor ne feltétlen szabadságot jelentsen az ülő bizottság számára. A benyújtott módosítókkal kapcsolatban a következő napokban kompromisszumos módosító indítványokat fogok összeállítani, és ha szükséges, akkor részletesen meg fogom vizsgálni akár a árnyék előadókkal közösen ezeknek az összeállítását és lehetőségét. Néhány módosított csoportot elemeznék most, olyanokat, amelyekkel nem tudok egyetérteni, és amelyek ellentétesek a, az irányelv céljával. Először is, és ez egy stratégiai döntés kérdése, nem tudok egyetérteni olyan módosító indítványokkal, amelyeknek a célja, hogy a jogalapot kiterjesszük, és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat is be lehessen venni a koncesziós kérdésbe. A Lisszaboni szerződés jogalapot állított fel az általános gazdasági érdekű szolgáltatások számára. Ez a 14-es cikk, illetve a 26-os protokoll. Pontosan azért, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak saját jogalapja legyen. Ha ezeket bevesszük, akkor az értelmezés bizonytalanságát fogjuk csak elérni, hiszen jelenleg nincsen pontos definíció ezekre a szolgáltatásokra, és ezért nem lehet pontosan meghatározni, hogy mely szolgáltatások tartoznak oda. Hasonló módon olyan módosító indítványok, amelyek differenciált eljárást akarnak az általános gazdasági szolgáltatások esetében előírni, ez nem indokolt. A javaslat korlátozza a gazdasági, pénzügyi és technikai kritériumok felállításának a lehetőségét. Hogyha kibővítjük a kritériumokat, és beveszünk olyanokat, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a koncesszió tárgyához, ez diszkriminatív elbánásra, eljárásra ad lehetőséget, és csökkentheti a versenyt az odaítélés idején. A bizottság által javasolt eljárás egyik fő célja, hogy egyértelmű és pontos definíciókat állítsunk fel, hiszen mostanáig a definíciók hiánya általános jogbizonytalanságot okozott, és ez csak részben csökkentette a bíróság esetjoga. Ezért a jelentéssel végre pontosítani kell egyértelműen a terminusokat. Az irányelv elválasztja a koncesziót és a közbeszerzést. A két jogi intézmény elválasztása a kockázat alapján történik. Vagyis másfajta a kockázat a koncesziós szerződésnek és a közbeszerzési szerződésnek hiszen itt nem egy bizonyos terméket vagy szolgáltatást kell előállítani pontos minőségi, mennyiségi meghatározásokkal, hanem a munka jövedelmezőségéhez, illetve a szolgáltatás jövedelmezőségéhez kapcsolódik. Ennek alapján nem tudok egyetérteni további indexek bevezetésével, ami egyes módosító indítványokban szerepelnek, hiszen ezek nem fontosak a definícióhoz és egyébként pedig az általános gazdasági szerződéshez kapcsolhatók, amelyekre vonatkozóan, ahogy már mondtam, nem értek egyet azzal, hogy ezek szabályozását is bevesz, bevegyük a koncesziós szerződéseket szabályozó irányelvbe. Aztán a számítási módszer, odaítélési módszer tekintetében úgy gondolom, hogy majd kompromisszumos módosító indítványt tudok összeállítani az egyes frakciók érdekeinek megfelelően, de fontos, hogy az eljárás egyszerűségét és rugalmasságát megtartsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen Baldassarionnak, és Kastex asszony jelentkezett, majd téler úr következik, parancsoljon. Oui, Igen, hallottam kollégánk álláspontját azzal kapcsolatban, hogy nem hajlandó beépíteni az közérdekű gazdasági szolgáltatásokat. Úgy gondolom, hogy ez egy hibás megközelítés, nagyon is nagy hiba, súlyos következményekkel, mert a helyi önkormányzatok szempontjából fontos ez, hiszen a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó dolog ez. Ők szeretnék megszervezni az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat. Nem közvetlenül, nem in-house, nem házon belül, hanem olyan szolgáltatók segítségével, amelyekkel koncepciós szerződést köt. Most sajátos módon ez a megközelítés, amelyet önképvisel uram, ezeket az önkormányzatokat bizonytalanságban tartja. Évek óta ez a helyzet a helyi önkormányzatokkal. Ami a belső piacot illeti, a belső piac, az egységes okmány az arról szól, hogy ne tegyünk különbséget a közszolgáltatások között és azok között, amik nem közszolgáltatások, hanem piaci kereskedelmi szolgáltatások. Látjuk azt, hogy milyen helyzetben találják magukat most az önkormányzatok. Kötelességük az, hogy csak a verseny szabályait követve járjanak el, amikor az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról van szó. Nagyon jól tudjuk, hogy nem csak a versenyszabályokat szabad alkalmazni. Az Európai Bizottság feladata jogszabályokat hozni ezen a területen. A jogalap ellenére, amit a Lisszaboni szerződés szolgáltat, a bizottság nem hajlandó ennek a feladatának megfelelni. A törvényhozó felelőssége az, hogy amikor a szolgáltatásokkal kapcsolatos koncesziókról beszélünk, a helyi önkormányzatok által kötött szerződésekről beszélünk. Az esetek 70%-ában ezek közszolgáltatások lesznek. Tehát arra kötelezzük az önkormányzatokat, hogy ezeket a koncesziós szerződéseket úgy kezeljék, mint hogyha a kereskedelmi szolgáltatásokról lenne szó, pedig közszolgáltatások. Kérem szépen, felhívom a magunk figyelmét, mint jogszabály a törvényhozók figyelmét arra, hogy vegyék figyelembe a helyi önkormányzatokat. Köszönöm szépen Kastex asszonynak, és Téla asszony következik parancsoljon behalf of my colleague. Christian Busoy nevében szólok, aki egy másik bizottságban dolgozik. Szeretném megköszönni a kollégám a kiváló munkát ezzel a bonyolult témával kapcsolatban. Több módosítót készített. A kolléga alapvetően nem mond ellent a jelentéstevő általános megközelítésének. Kiinduló pontként világosá kell tenni, hogy mi a koncesszió, mert ez egy kis bonyodalmat okozott a bíróság számára is amely a koncessziót másként értelmezi a működési kockázatokkal, és hát ez jogbizonytalansághoz vezetett ez a bonyodalom. Bosoly úgy gondolja, hogy Júri Bizottságként eh, meg kell határoznunk eh, a koncessziót, ez megfelel az illetékes szabizottság jelentéstevője álláspontjának, és úgy gondolja Busoly úr, hogy kicsit át kell szervezni a definíciókat, hogy olvashatóbbá és értelmezhetőbbé tegyük azt javasolja, hogy legyen külön munkáltatói és szolgáltatói koncesszió, és figyelembe kell venni a működési kockázatokat is. Ami a közszolgáltatások mm, és az egyéb szolgáltatások kérdését illeti, ott is különbséget kell tenni, ami a koncesziós érték kiszámítását illeti, Pusoly úr támogatni tudja a két cikk egyesítését, szerinte lehet itt kompromisszumot, kidolgozni, azonban úgy gondolja, hogy szükséges az, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy az áfa mentes, becsült forgalom értéke alapján mm, számoljuk ki az értéket. Nagyon fontos ugye, hogy a becsült érték, a becslés mikor lép hatályba, tehát mitől, mikortól érvényes. Posai úgy gondolja, hogy a minimálisra kell szorítani a kivételek és kizárások számát, hiszen több versenyt, több értéket szeretnénk teremteni, jobb szolgáltatásokat szeretnénk biztosítani az adófizetők számára. Ha különböző ágazatokat kizárjuk az irányelvből, kicsit üres lesz az irányelv a végén, és a munkánk annyira nem lesz hasznos. Éppen ezért Busoly úrnak súlyos fenntartásai vannak a víz, energia és egyéb ágazati területek kizárásával kapcsolatban Szeretné, hogyha a házon belüli kivételek számát is lekorlátoznánk, amikor jogi személy kapja meg ezt a koncesziót. A jogi személy, ha nem működik piacon, az azt jelenti, hogy ami az ellenőrző és szerződő entitást illeti, nem világos, hogy a, mi a 90%, a forgalom 90%-a, a 10% az nagyon is jelentős lehet, mármint különbségként az adott szolgáltató szempontjából. A 15 per 2-es cikkel kapcsolatban ez a megfordított házon belüli szolgáltatás úgy tűnik, hogy indokolatlanul korlátozza a versenyt. Busolyr úgy gondolja, hogy a versenyképesség garantálás érdekében nem tudja, hogy Kestex asszony ezeket a rendelkezéseket miért szeretné törölni. Az utolsó pont. Busoly úgy gondolja, hogy a konzessziók időtartamát is meg kell határozni. Arra az időre kell szólítani, amíg összetudja megfelelő megtérüléssel gyűjteni a befektetéshez szükséges forrásokat. Köszönöm szépen! Dankeschön, uh, Frau uh, Köszönöm szépen Téle asszonynak. És ugye ez a téma itt nagyon nagy vitát váltott ki az Európai Parlamentben, hiszen természetesen érintettek az önkormányzatok is, és Sihoszki asszony a bizottság részéről jelen van körünkben. Talán ön rá tudna világítani arra, hogy az Európai Bizottság célkitűzése egészen világos, de mégis, hogyha megnézzük a jelentés eredményének a kontextusában, akkor még valószínűleg vannak pontok, amelyeket annak tükrében is meg lehetne gondolni, megvitatni, amit Majdeszári úr, illetve a többi tag elmondott. E, igen, parancsoljon a bizottság részéről akkor. Köszönöm szépen, Sihaszka asszony nem tudott eljönni a mai ülésre. Én megpróbálom a legfontosabb kérdéseket megvitatni. Először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek az igen konstruktív jelentését. Nagyon értékeljük, és szerintünk egy nagyon jó alap jövőbeli kompromisszumok számára. Ami a módosítókat illeti, nagyon sok van, ha megengedik, a legfontosabb pontokat emelném ki. Egy fontos pont természetesen a házon belüli ö, szolgáltató. A bizottság eredeti javaslatakor az a tisztában volt, hogy ö, különböző álláspontok kerülnek majd elő. Mi megfelelő egyensúlyt szeretünk volna teremteni, nem vagyunk meglepve, amikor egyrészt azt halljuk, hogy bizonyos képviselők azt szeretnék, ha törölnénk a házon belüli szolgáltatásokról szóló rendelkezéseket, azon sem csodálkozunk, hogy vannak olyanok, akik nagy lelkűbbek ebben a tekintetben. Amikor előkészítettük az irányelv tervezetet, ezekkel a különböző nézetekkel tisztában voltunk, mi arra törekedtünk, hogy az Európai Bíróság joggyakorlatát erre vonatkozóan összegyűjtsük. Az Európai Bíróság elismerte a házon belül szolgáltatás létjogosultságát, ugyanakkor vannak persze negatív következményei is ennek, mert az is lehet, hogy ezt a házon belüli lehetőséget túlságosan kihasználják. Nos, azok a képviselők, akik eh, szigorúbb szabályokat kérnének, eh, érthető persze, nyilván legitimek az ilyen nézetek is. A bizottság elismeri az önkormányzatok jogát arra, hogy meghatározzák a koncesziós eljárásban azt, hogy kivel kívánnak koncesziós kapcsolatba vagy szerződéses viszonyba lépni. Másrésztről, ha ilyen koncesziók lekorlátoznák a versenyhelyzetet, most a második csoportot illeti, a tevékenységek 90%-a ugye ebben az közegben található. Két másik módosító fajta, amiről röviden szólnék, vannak olyan módosítók, amelyek egyszerűsíteni kívánják a szöveget, azzal, hogy néhány cikket törölnek. Én óvatosságra inteném önöket, mert nagyon gyakran ez a fajta egyszerűsítés sokkal bonyolultabbá teszi mindenki életét. Nagyon sok módosító törölni kívánja az alapvető definíciókat. Olyan rendelkezéseket, amelyek magyarázatul szolgálnak. Például a gazdasági ö, szolgáltató fogalmát van, aki törölni szeretné, Persze könnyebb lesz ettől a szöveg, mármint fizikailag, de lehet, hogy a feladat viszont nehezebb lesz. Azok számára, akik a jövőben ezt hivatkozás alapul kívánják tenni a szöveget mármint. Nagyon aggasztó, modosító fajta az, amely bizonyos ágazatok kizárását kéri Én most azokra hivatkoznék, akik azt szeretnék, ha az általánosít gazdasági érdekű szolgáltatásokat kizárnánk az irányelvből. Először is nagyon veszélyes abban az értelemben, hogy ez a fogalom nem került teljesen világos meghatározásra. A szerződő hatóságoknak, entitásoknak joguk van ahhoz, hogy meghatározzák, hogy mi számít általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak. De ezeket kizárjuk, nos, a kizárás oda vezet, hogy kvázi alakárt módon alkalmazzák az irányelvet. Tehát a hatóságok, a hatóságok maguk döntik el, hogy kivel kívánnak szerződni, mit tartanak, milyen típusú szolgáltatásnak, Szeretném kiemelni azt, hogy ma az Európai Bíróság gyakorlata megerősíti azt, az egyenlő bánásmód, az átláthatóság elvei alkalmazandóak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások területén is. Ezzel kapcsolatban a, egy híres ügyre hivatkoznék, az Euróvassa ügyre. Azt hiszem nagyon sok képviselő jól ismeri ezt az ügyet. Ebben az ügyben a bíróság ítéletében világosan megfogalmazta azt, hogy ezek az elvek alkalmazandóak a vízügy területén. Hiszen ez általános gazdasági érdekű szolgáltatások természetükből adódóan, mint a vízszolgáltatás. Ilyen kizárás nem oda vezetne, hogy lehetővé tennénk a koncesziók közvetlen odaítélését ebben az ágazatban, másodlagos törvények segítségével nem lehet persze a szerződés alapelveivel szembe menni. A hatás az lenne, tehát a tisztázni kellene az irányelvnek ezeket a fogalmakat, és jogbiztonságot is kellene garantálni az irányelvnek. Ha nem így járunk el, akkor jobb bizonytalanság alakul ki ezekben az ágazatokban. Azonban bizonyos elveket alkalmazni kell továbbra is, például az átláthatóság területén. Csak az a baj, hogyha bizonyos dolgokat kihagyunk, az ágazatiak nem fogják tudni, hogy mit kell betartaniuk az átláthatóság garantálás érdekében. Nem tudom, hogy ha további részletekre kíváncsiak, szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen! az elmondottakat, és nagyon átfogóan közelítette meg a kérdés, ezzel kiprovokált néhány hozzászólást. Tehát akkor Kastex asszonynak, majd Lichtenberger asszonynak szeretném megadni a szót, e, és akkor ezzel gyakorlatilag lezárjuk a hozzászólók listáját, majd Baldezari úr kap még majd szót, Kastex asszony következik, tessék. Um... A módosító indítványok célja nem az, hogy kizárják az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat az irányelv végrehajtásából, hiszen az bizonytalanságot okozna. Ezek célja pont az ellenkező, speciális módok előírása a koncesziós szerződések odaítélése esetén, amikor általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról van szó. Ön azt mondja, hogy nem lehet tudni pontosan, hogy mi is a, mit jelent az, hogy általános gazdasági érdekű szolgáltatás. Persze, hogy nem, hiszen az általános érdeket a politikai hatóság, a közhatóság határozza meg, amely ezt a szolgáltatást nyújtja. Vagyis annak megfelelően, ami a Lisszaboni szerződésben szerepel, illetve a 26-os jegyzőkönyvben, továbbá az átmárk esetben is, ugye az esetjogban is ezt láttuk, nincs egy listája annak, hogy mi tartozik az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz, hanem azt kell meghatározni, hogy egy politikai hatóság milyen módon határozza meg, hogy mi az általános gazdasági érdekű szolgáltatás, vagyis konkrét feladatot és konkrét kötelezettségeket jelent ez olyan szolgáltatások esetén, amelyért felelős a hatóság. Ezért a szerződés és az esetjog alapján is azt javaslom, hogy ezeket, a, ezeket az elemeket vegyük át, amelyek szerepelnek az esetjogban és a szerződésben, ezeket pozitív módon vegyük be, írjuk át ebbe az irányelvbe. És az irányelven belül legyenek specifikus szabályok, amelyek az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkoznak. Egyébként ezeket ugye tartalmazza a szerződés és az esetjog. Elnézést, de egyébként pedig a politikát folytatunk, és úgy teszünk, mintha a gazdasági és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat teljesen egyformán kellene kezelni. Ez a hozzáállás, hogyha tagadjuk azt, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások specifikusak, ezek csak ahhoz fognak vezetni, hogy bizonyos delegációk, bizonyos politikai frakciók egyszerűen azt fogják kérni, hogy fagyasszuk be ezt az irányelvet. Hát, hogyha nem készül a jogszabály specifikus módon, az nagyon veszélyes, és pedig ezek a szolgáltatások nagyon is közel állnak a polgárokhoz, és az összes Európai Uniós hatósághoz, közhatósághoz. Elnézést, hogy ilyen lelkesen szóltam hozzá, vagy szenvedélyesen, de ez a téma rendkívül fontos számomra. Ön Lichtenberger. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony következik. Jó, hát a lelkes hozzászóláshoz most még a kétségbeesés fog párosulni, mégpedig az iránt vagyok kétségbeesve, hogy milyen különböző módon történnek meg a dolgok Európában, a koncesziókkal kapcsolatos eljárásmódok, hogy milyen helyük van az értékrendszerben, illetve hogy hogyan zajlanak le ezek a koncesziós szerződések a gyakorlatban. Most a bizottság jogosan próbál közös európai alapokat teremteni ennek a területnek. Az én kétségbeesésem az irányba nyilvánul meg, hogy minden olyan vita, amit ezzel kapcsolatban folytatunk, az mindig mindenkinek a fejében csak a saját nemzeti koncesziós szerződések odaítélésével tud gondolkozni, tehát ezt tartja szem előtt, és próbálja valamilyen módon legalább részben átmenteni a saját nemzeti jogát az európai jogba, vagy pedig mások pedig az európai irányelvel harcolni kívánnak valamiféle nemzetközi jog ellen. És ez természetesen kommunikációs zavarhoz és káoszhoz vezet, hogy így mondjam, finoman, és ez oda vezet bennünket, hogyha nem sikerül egy okos meghatározást, fogalom meghatározást kitalálni arra, hogy mit értünk a közszolgáltatások és általános érdekű szolgáltatások számára, és ezt legalább valamilyen módon közös alapra próbáljuk helyezni európai szinten, egészen addig ez egy folt szőnyeg marad, tehát nem lesz egységes. Ezért a koncesziós szerződések megítélésének a mikéntje annyira különböző Európában, és hogyha ez megmarad, akkor ezzel gyakorlatilag még csak a nehézségeinket fogjuk erősíteni, amelyekkel már eddig is harcolunk a, a brit, az osztrák, a, a lengyel és egyéb más jogban pedig annyira nagy különbségek állnak fent ezzel a témakörrel kapcsolatban, hogyha legalább az alapok mm, egyeztetése terén nem sikerül egyetértésre jutni, tehát hogy gyakorlatilag az érintett témák fogalom meghatározását sem tudjuk már egy közös alapra helyezni, hát akkor ez olyan lesz, mint egy ilyen gyerek műsorban barkácsolnánk, és nem pedig méltó az Európai Parlament szintjéhez. Tehát én azt mondom, igen, a lelkesedés nagyon fontos, és én is próbálom lelkesen elmondani azt, hogy ez milyen fontos, hiszen a koncesziók megítélésével kapcsolatban már beszéltünk, hiszen mi a fontos? Védeni akarjuk a kisvállalkozót, aki aki nem kapja meg a pénzét, mert a fővállalkozó az alvállalkozói szerződések megkötésekor valami hibát köt követett el, vagy például támogatjuk azt, hogy egy nem működő épület akkor maradjon a nyakán, most nem is a berlini repülőtére gondolok, higgyék el, vagy tehát mind ezek a dolgok, ezek tarthatatlan viszonyok, de hát jelen pillanatban ez a valóság, tehát olyan alapokon dolgozunk, amelyeket egyelőre nem tisztáztunk, nem egyesítettünk, és ezért is ez a dosszié, ez újra és újra ugyanazokat a vitákat váltja ki. Tehát én például Dália úrral beszéltem a koncesziós jog jogról, és szinte az ő olasz joguk nem is lehet, nem is lehet egyet tenni a gyakorlatban a német vagy osztrák jog között. Tehát én kérem önöket, én most tényleg kérem önöket ezzel a hozzászólásommal, hogy térjünk vissza valamiféle legalább részben racionális eljárásmódra, tehát legalább az alapokat próbáljuk meg tisztázni, milyen szolgáltatásokról beszélünk, mik tartoznak egyáltalán ezek közé, és hogy hogyan tudjuk legalább valamilyen iparági szinten az átláthatóságot biztosítani. Mert én azt gondolom, hogy ez az egész koncesszió és közbeszerzős és az egész dolog, ez gyakorlatilag azért kezd egy káoszá hasonlítani, mert az alapokat nem sikerült tisztázni. És a bizottságnak pedig persze hozzáfordulok, azt mondom, hogy igen, szükség van erre, de addig, amíg e, e, különböző és eltérő jogi fogalmakkal dolgozunk, addig természetesen nem tudunk itt e, igazi eredményeket eljutni, és ez az Európai Bíróság joggyakorlata, ítélkezési gyakorlatából is így derül ki számunkra. De bocsássak meg, hogy így szóltam hozzá, de most már tényleg ez a téma lassan kulminál. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, Lichtenberger asszonynak, és akkor most Baldessare úr kapja azt a nem e, túlhálás feladatot, hogy ebben a témában az utolsó szót ma kimondja. Köszönet az összes kollégának és a bizottságnak is az hozzászólásért. Úgy gondolom, hogy e, Tyler képviselő, hozzá, Tyler képviselő hozzászólásával kapcsolatban mindenképpen megoldást fogunk találni. Az odaítélési módszer, a számítás, definíciók, illetve a koncesszió időtartalma tekintetében is, hiszen úgy gondolom, hogy ez az a szükséges időszak, amivel amortizálni lehet a befektetést, és egy normál profithoz lehet jutni. Természetesnek tűnik a számomra, hogy a vállalkozások azért profitot is szeretnének szerezni. Az biztos, hogy itt megállapodásra tudunk majd jutni. Köszönet a szenvedélyes hozzászólásért Kastex képviselőnek és Lichtenberg képviselőnek is, bár kritikusak voltak ezek a megjegyzések. Én nem egy szabad alkotó vagyok, nem egy kreatív jogász vagyok. Hogyha az irányelv, az irányelv célja teljesen egyértelmű, Megértem az aggályt, és megértem azt a szándékot, hogy végre foglalkozni kellene az általános gazdasági szolgáltatásokkal. Igen, ezek különleges szolgáltatások, gazdasági jellegűek, de a hatóságok kötelezettségeket írnak elő ezekkel kapcsolatban. Például a szállítás, a stratégiai szolgáltatások, egy tagállamon belül villamos áram, posta, távközlés. Aztán vannak egyéb szolgáltatások is, amelyek kevésbé jelentősek, de azért ugyanúgy fontosak, például környezetvédelmi jellegű szolgáltatások, víztisztítás, hulladékfeldolgozás, ahol persze specifikus szabályokra van szükség. De hogyha ezt az irányelvet akarjuk kihasználni arra, hogy megnyissuk ezt a széles és komplex és az egyes tagállamokban nagyon eltérő témát. Egyébként itt három szintről van szó. Régiós, nem, tehát helyi, régiós és nemzeti szintről. Ez szerintem túlságon elő, erőltetett, és nem tudjuk a jelenlegi kontextusban megvalósítani. Már csak azért sem, mert a jogalap nehezen meghatározható lenne. Vegyük figyelembe, ha nem is explicit módon, de a szerződések és a jegyzőkönyvek az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat specifikus jellegűként határozzák meg a szolgáltatásokon belül. Csodálkozom az ilyen jellegű módosítóindítványokon, Kástex képviselő módosítóján, mert Szerintem nem ez a megfelelő kontextus. Nem így kell foglalkoznunk az ilyen jellegű szerződések koncesziójával. A bizottság felelőssége és feladata a mai vita alapján is, hogy éljen egy kezdeményezéssel, foglalkozom konkrétan ezekkel a szolgáltatásokkal, és így egyébként ez pedig egy nem csak rendeleti igény, hanem egy ilyen helyzet harmonizációs igényehez is kapcsolódik, hiszen nagyon eltérő ez a helyzet országonként, és neuralgikus stratégiai témákról van szó, távközlés, szállítás, víz, energia. Ezeket nem lehet egységesen szabályozni, hogyha nem veszük figyelembe, hogy az egyes tagállamokban nagyon eltérő a helyzet. Ha mindezt belevesszük, a mostani kontextusban, amivel most foglalkozunk, hát megmondom őszintén, ehhez nem látom a jogalapot, és túlság, túlságosan kalandosnak tartanám, és nem tudnánk eredményre jutni. Hát nem arról van szó, hogy politikát folytatok, hanem fölmértem, hogy mi a helyzet. Szabályozom, megpróbálom szabályozni azt, amit szabályozni lehet. Megértve és elfogadva, hogy létezik az igény, az általános gazdasági szerződésekkel foglalkozni kell, de nem ez a megfelelő alkalom, nem ez a megfelelő hely, és nem ez az irányelv, ahol ezt rendeznünk kell. Köszönöm. Dankeschön. ti... Köszönöm szépen, és a november 27-ére fogjuk ezt a témát áttenni a következő ülésünkre. És akkor ezzel eljutottunk a 8-as napirendi ponthoz, ez az ideiglenes számlazárolás elrendelő Európai végzés, de akkor Baldeszkár úrhoz fordulok, aki szintén jelentéstevő előadója ennek a kérdésnek, de ez a kérdés ez nem új, hiszen már jó néhányan saját kezdeményezési jelentésben foglalkoztak ezzel a témával, ez már a korábbi törvényhozási ciklusban is, például Lechner úr, vagy Jill és Mekánti asszony is már többek között foglalkoztak ugyanezzel a kérdéssel. És most az idő úgy hozta, hogy Baldessar úré a lehetőség, hogy egy konstruktív európai megoldást vázoljam fel, ami biztos, hogy nem az Európai Parlamenten fog megbukni, és tehát, hogy javaslatot tegyen erre nézve, akkor most gyakorlatilag eszmecserét folytatunk erről a kérdésről. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony! Remélem, hogy ennél a témánál szerencsésebb leszek, bár a tanács részéről már vannak furcsa jelenségek ezzel az eszközzel kapcsolatban bár Európai Uniós szinten különböző eszközök léteznek arra, hogy a határon átnyúló hiteleket be lehessen hajtani. Nagyon sok feladatunk van még a tekintetben, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek a lehetőséget adnak arra, hogy az adós bankszámláját be lehessen fagyasztani, illetve hasonló módon le lehessen foglalni a jószágait. A bizottság egy rendeletet javasol ennek a témának a rendezésére. Ennek a tárgya egy új jogi eszköz bevezetése, ami alternatív lenne a nemzeti intézkedésekhez képest. Konceszi, ö, ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés, ez az új eszköz. A bizottság szerint, hogyha ezt az eszközt használjuk, ez lehetővé teszi, hogy a vállalkozások 600 milliárd eurós követelésüket be tudják hajtani. A fő szándéka ennek a javaslatnak a meglepetés hatása, vagyis az adóst meg kell akadályozni, hogy az pénzügyi forrásait kivonja, illetve eltávolítsa például a bankszámláiról. Ezzel az eszközzel egyszerűbbé lehet tenni, és biztosítani lehet a követelés behajtását határon átnyúló módon. A szerződő feleknek olyan eszközt ad a kezébe, ami hatékonyabb garanciát biztosít a jelenlegi meglévőknél. Pontosan azért, azért, hogy ezt a meglepetés jellegű hatást meg lehessen óvni, meg lehessen erősíteni, az eljárás olyan kell, hogy legyen, hogy a másik fél ne léphessen bele. Hiszen egy eljárás igénye például javak lefogadása, vagy bankszámla befagyasztása, hogyha a alperes is ebben benne van, akkor természetesen normál jogi eljárásra kerülne sor, és akkor a az alperesnek lenne lehetőség és lenne ideje, hogy eltávolítsa a jószágait, a javait, a pénzét. Az intézkedéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a javaslatnak bizonyos aspektusait még tisztázni kell. Például a költségek kezelése, az eljárással kapcsolatos költségek a bankok, azt jelezték, hogy számukra költséges lenne a számlák befagyasztása, illetve a letétek befagyasztása. Hát jó lenne megtudni, hogy mit is jelent ez, tehát hogy a bankoknak ténylegesen mennyire költséges ez a szolgáltatás. Másik aspektus, hogy egyensúlyba kell hozni a hitelező igényeit, érdekét és az adós jogait és érdekeit. Az első aspektussal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy van megoldás, ami semlegesíteni tudja homogén módon az administratív költségeket, amelyeket a bankok kell, hogy vállaljanak, illetve a bíróságok kell, hogy vállaljanak, a, amikor ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést hajtanak végre. A második aspektus tekintetében ezt az egyensúlyt talán úgy lehet kialakítani, hogyha a bizonyíték terhét vizsgáljuk meg. Ugye az már szabályozva van, hogy milyen bizonyítékok alapján lehet egy ilyen végzést kiadni, ezeket kellene pontosítani, erősíteni. A javaslat célja, ahogy mondtam, hogy meglepetés erejű legyen az adós számára ez az intézkedés, vagyis az alperes nem kap tájékoztatást erről az igényről, nem kap tájékoztatást a végzésről, kivéve, hogyha a kérvényező ezt külön kéri. Hogyha valóban indokolt az eset, akkor a, az illetékes hatóságok kiadhatják ezt a végzést, főleg, hogyha a 7 cikk szerinti bizonyítékok megfelelőek, tehát ha nem megfelelőek, nem fogják kiadni a végzést. A rendelet rendelettel kapcsolatban a következő szakbizottsági ülésen fogok benyújtani egy véleményt. Pontosítani fogom azokat az intézkedéseket, amelyeket ellentmondásosnak tartok a javaslatban, és első olvasatban meg tudjuk majd vitatni ezt a polgárok számára nagyon fontos intézkedést. A ciprusi elnökség érdekes gondolatokkal állt elő, a tanács úgy tűnik, hogy el tudná fogadni a, ezt az európai végzésre vonatkozó javaslatot. Hát meglátjuk, hogy itt a parlamentben hogyan alakulnak a dolgok. Köszönöm szépen Baldassare úrnak és Wikström asszonynak adom meg a szót. Thank you very much, and I immediately... Köszönöm szépen. Vissza is adom a szót Buszoly úrnak, aki egy másodpercet belépett a terembe. Tessék, Buszoly úr! Köszönöm szépen, az IMKO bizottságban voltam, az gyógyszeripari termékek ár átláthatóságával kapcsolatos jelentést is metettem ott. Nagyon is üdvözlöm az Európai Számla zárolási eh, európai végzés. Szerintem ez hozzájárul az európai igazság és eh, jog államiság továbbfejlesztéséhez. lehetőség van már arra, hogy különböző tagállamok követeléseiket behajtsák. Természetesen más módszereket alkalmaznak a tagállamokban. Mások a végrehajtási szabályok, és ezek ugye nehézségeket is okozhatnak. Nagyon fontos lesz, így lehet elősegíteni a határon átnyúló követelések behajtását, főképpen a KKV-k esetében. Az én politikai frakcióm, az ALDE számára nagyon fontosak a KKV-k is, ez az aspektus is. Nagyon fontosak a pozitív elemek a jelentésben, hogy lehetőség van arra, hogy egy számla zárolási végzést lehet kérni a bírósági ítélet előtt, bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Nagyon fontos, hogy e a rendelkezések az a része, amely meglepetésszerű elemeket is tartalmaz, és az végrehajtó intézményének a megváltoztatása. Vannak olyan rendelkezések, amelyeket alaposan meg kell vizsgálnunk. És ami az egyes feleket illeti, figyelembe kell venni, hogy mennyi ideig kell őrizni ezeket a zárolt számlákat. A bankszámla fogalmát is meg kellene vitatni. A különböző pénzügyi eszközök definícióját is. Van kétségem azzal kapcsolatban, hogy ez hogy működik a gyakorlatban mert a pénzügyi eszközök működése sokkal összetettebb. Az értékük fluktuál, más az, mintha befagyasztunk egy adott számlát. A források fogalma sem következetes, nem felel meg a fizetési, európai fizetési meghagyás definíciójának. Nagyon fontos aspektus, hogy milyen feltételek mellett lehet kérni végrehajtható bíróságítélet előtt a számla zárulást. Nagyon is alapozott kévényeket kell bemutatni. Itt ezt tisztázni kell, nem szabad, hogy ne legyen egyensúly az al és a felberes között. Ami az európai számlazárolási végzést illeti, hogy itt a bankok szerepe is tisztázandó, nagyon fontos, hogy ne okozzon aránytalan terhet, az eljárás költségei azt hiszem még több figyelmet érdemelnek. Köszönöm szépen, és gratulálok a jelentéstevőnek. Um, Köszönöm szépen, és Volni úrnak szeretném az Európai Bizottság részéről megadni a szót. Úgy tudom, hogy itt van körünkben, így van? Akkor elnézést, lehet, hogy mindig rossz nevet mondok, de minden esetre a bizottság képviselőjét kérem az ügyben, hogy szóljon hozzá, hogy szeretne parancsolni. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen jelentéstevő úr, Baltaszára úr. És köszönöm annak a kollégának, aki ismertette a politikai frakció álláspontját. A bizottság nagyon is örömmel látja ennek a szakbizottságnak a pozitív reakcióját, mert szerintünk nagyon fontos javaslat ez, kiváltképpen a mostani válság sújtotta időkben, amikor nagyon sok kis és középvállalkozás nem tudja behajtani a követeléseit, és csődbe is mehetnek emiatt. A trend növekvő, éppen ezért ezzel párhuzamosan szeretnénk megreformálni a fizetés képtelenséggel kapcsolatos rendelkezéseket. Egy pár megjegyzést tennék. Megvizsgáltuk a márciusban elfogadott ECON véleményt is ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és szeretnénk kiemelni azt, ahogy a jelentéstevő is említette, nagyon fontos az experte jellemzője ennek a végzésnek. Itt vannak bizonyos bizottságban olyan célkitűzések, hogy egyensúlyt teremtsünk a hitelező és az adós között, Az informális eh, tanács során, október 26-án eh, szóba került ez a kérdés, mindazonáltal nem gondolom, hogy a meglepetés eszközét és elemét ki kellene venni ebből az európai végzésből. A rendkívüli eh, körülmények persze szükségesé tehetik az adós meghallgatását. A bíróságnak ezek a csomagok vannak fenntartásai, de óvatosnak kell lennünk, amikor például az eljárás egy másik aspektusát nézzük, például a bankszámlával kapcsolatos információk közzététele. A tagállamok meghatalmazhatják a bíróságaikat az a kapcsolatban, hogy közétételi végzést intézenek az alap államterületén e, található bankokkal szemben. Van olyan tagállam, ahol létezik már ilyen rendszer, aztán a, például a TB nyilvántartás, nyilvántartáshoz való hozzáférés garantálása, a nyilvántartás, központi banki nyilvántartáshoz való hozzáférés, lehetővé tétele, így hozzá lehet férni személyes ö, információkhoz is, amelyek a bankszámmal kapcsolatosak. Tudjuk, hogy néhány tagállam azt szeretné, ha lehetővé válna az, hogyha az adóstól nyilatkozatot kérhetnénk azzal kapcsolatban, hogy hol vannak a bankszámlái. Hát el lehet képzelni, hogy ez megsérti az ex parte eljárás elveit, az adós tisztában van, hogy eljárás, az, hogy eljárás folytatnak ellene, és persze könnyen elrejtheti más országban a pénz forrásait, a számláit. Köszönöm szépen önnek, és elnézést, hogy az előbb Eh, rossz névvel szólítottam meg. Bellinger eh, kollégának szeretném még megadni a szót, de kérném, hogy ha lehet, akkor legyen rövid ma, mert egyébként nagyon jól tartjuk az időtervünket, és még a következő napi rendi pontot is meg tudjuk beszélni a szavazásokig. Parancsoljon! Rövid leszek. Legalábbis megteszek mindent azért, hogy röviden szólaljak hozzá a témához. Koferáti kolléga nevében is szólok most. Ő is másokhoz hasonlóan egyszerre kell, hogy jelen legyen két bizottságban. Egyetértünk ezzel az intézkedéssel, egyetértünk a Baldassara jelentéssel. Meg kell védeni a meglepetés jelleget. Az európai eljárás szükséges, a tagállami végrehajtó parancs előtt még ezt lehet alkalmazni. Fontos, ahogy Rafael említette, az időzítés. Egy kisebb megjegyzésem lenne. Az expát eljárás rendben, az exekuátor rendben, de azért minimálisan oda kéne figyelni az adósra is, bizonyos fontos aspektusokon keresztül, például a személyi adatokhoz való jog, azok az információk, amelyeket a feltételezett adós bankszámláján a befagyasztásra kapcsolatban ugye közölnek, hát ezek is fontosak, hogy az adós azért milyen információkhoz tud hozzájutni, amikor befagyasztják a számlát. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, és akkor Báldeszári úr még egész röviden. Parancsoljon! Ringere! Rövid leszek. Köszönet minden kollégának, aki hozzászólt a témához, és köszönet a bizottságnak is. Azok a témák, amelyeket Búszói és Berlinger kollégák említettek, ezek azok, amiket már a jelentésben be is írtam, ezek a kritikus pontok, ezeket hangsúlyoztam, tehát a költségek, hogy hogyan lehet a joghatósági és banki költségeket megosztani, illetve a kiegyensúlyozottság a, az adós és a követelése felépő szereplők között. Egyetértek teljes mértékben a személyi jogokhoz, személyi jogok védelméhez való jogra vonatkozó megjegyzéssel, tehát az eljárásra és a befagyasztásra vonatkozó információkat persze megtudhatja, de csak ezeket. El fogom készíteni a munkadokumentumot, és megpróbálom ezeket a kis csomópontokat majd pontosítani. Köszönöm. Rendben, akkor, ahogy röviden ön is említette, Valdeszári úr, tehát a munkadokumentum a következő ülésünkre, tehát november 26-án, 27-én kerül elénk. Rendben, akkor térjünk rá a hetes napi rendi pontunkra még. Itt egy eléggé rövid prezentációt fogunk meghallgatni az európai hozzáadott érték megállapítására irányuló elemzésről, és ezt pedig a Impact Assessment Directorate részéről fogják megtartani. Parancsoljon! Einen kleinen Moment, es gibt Schwierigkeiten mit dem... Akkor egy pillanat, úgy a mikrofonnál. volt egy kis probléma, de akkor Dán úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek a technikai hibáért. Hálásak vagyunk azért, hogy lehetőségünk van bemutatni az anyagunkat, mert amit itt letettünk az önök asztalára, ez egy új donság, európai többletértékelési rendszer, amely támogatja Bellinger úr jelentését az adminisztratív eljárásokkal kapcsolatban. Mi egy teljesen új szolgálat vagyunk, minket a bűró hozott létre tavaly júniusban, és fő célunk az, hogy proaktívabbá tegyük az Európai Parlamentet politikai, me, megfogalmazásában. Missziunk az, hogy a jogalkotási kezdeményezési jelentések készítésében segítsük a bizottságokat. Az önök jogi szabizottsága úttörő szerepet tölt be ebben. Sok munkát kapunk önöktől. Ez az első termékünk. A fő elképzelés, amögött, amit csinálunk, az az, hogy ami Rigner asszony jelentését életi a társasági joga kapcsolatban a bizottság egy nagyon negatív dokumentumot készített áprilisban, azután, hogy ön rengeteg időt készített második jelentés, időt adott második jelentések készítésével, két bekezdésében kvázi így lekezelően elutasították az önjelentését. Na most hát ilyen helyzeteket szeretnénk elkerülni a jövőben. Éppen ezért szeretnénk összeállítani egy ilyen érveléses rendszert a jogalkotási saját kezdeményezős jelentések esetében. Azt hiszem eredeti módszer dolgoztunk ki. Alapvető cél az, hogy egy évekkel alátámasztott értékelés készüljön arról, hogy a kezdeményezésnek mi a többletértéke. Ennek érdekében szakértői véleményekre is támaszkodunk, szétszettük a kérdést, megnéztük, hogy mi a kezdeményezésnek a lényege, célja. Ebben az esetben azt kértük, hogy szakértők értékeljék, megmutatom a dokumentum struktúráját, az első 20 oldal szintetikus értékelés, három függelék van, egy függelék Szentbög asszony, Ziller professzor másodike, és a Rómál konzorcium készítette harmadik függeléket. Mindegyik konzorciumot más feladattal bíztuk meg, jogi kérdések, legitimáció, következetesség, gazdasági aspektusok felmérése volt a feladat. Az értékelés logikus következménye az, hogy megnézzük, hogy mi a többlet értéke annak az intervenciónak. Milyen eszköz legyen, kemény vagy puha törvénykezés, mik lesznek a hatásai az érintettekre, koherens lesz-e, következetes lesz-e a megfelelő irányelvekkel és rendeletekkel összhangban van-e, és mi lesz a hatékonysági elemzés eredménye. Ebben az esetben Bellinger úr jelentésével kapcsolatban azt találtuk, a szakítőnk segítsége, hogy első pontban világos alapról van szó, nemrégi könnyebben Jean-Claude Pierrez a 298-as cikkeihez készít megjegyzést, az intézmények az adminisztrációval elég jó, nem ért egyet az önértékelésével, hogy szükség van jogalkotási fellépésre vagy intervencióra. A szakértőnk viszont ennek ellenkezőjét találták. Önmagában a 298-as cikkel meghatározza a rendelet jellegét, természetét, megnéztük a különböző közvetlen hatásokat, milyen hatás van az állampolgárokra, a gazdasági szereplőkre, az EU közigazgatási rendszerére. Megnéztük a közvetett hatásokat, milyen pozitívumot jelent a hozzáférhetőség, mik a gazdasági előnyök, amelyek ugye költségmegtakarítása kapcsolatosak, tehercsökkentés, a perek, peres ügyek számának csökkenése, a méretgazdaság és egy többi így a bizottság az e-kormányzás motorjává is válhatna a tagállamokban. Megnéztük a tagállamokat, a 27-ből 20-ban már van egy törvény a közigazgatási eljárás, és itt mindig pozitív eredményekkel zárultak ezek. Nagyon fontos, hogy megfelelően meg kell fogalmazni ezt a szabályt, mert különben önrombolóvá válhat. Még megemlíteném, hogy Gondoltunk ennek a gyakorlatnak a közzétételére, hogy lehet terjeszteni. A dokumentumban példákat használtunk, amely segítségével a negatív hatásokat próbáltok érzékeltetni. A dokumentumban szürke dobozokban, a 88-as oldalon például látnak nagyon is rémisztő példát, ha megengedik, hogy a bizottság nem tudott fellépni termékbiztonság területén. A termékbiztonság egy olyan terület, amelyre nagyon is büszke lehet az Európai Unió, és az Európai Parlament jóváhagyott állásoglalást, ahol egy asztma eh, inhaláló készüléket talált fel egy német feltaláló, helyesen tájékoztatták a bizottságot, itt a termék értékesítése kapcsolatban merültek fel a problémák, a bizottság azonban nem lépett fel. Egy másik esetben ennek az ellenkezője történt. Egy új név alatt értékesítették, és egy új mm, szabálysértési helyzet alakult ki. Mindkét esetben a bizottság leszerepelt. Reméljük, hogy az önök kezdeményezése ezen szabizottság részéről, amelyet ugye a bizottság elnöke, illetve alelnöke Sefkovics úr úgy gondolja, hogy nagyon fontos érvek ezek. Az értékelésünket majd lezárjuk. Mi igazából a bizottság tükörképe vagyunk, tehát mi készítjük a hatástanulmányokat. Mi nem, persze mi nem merjük ezt hatás vizsgálatnak nevezni, ahhoz hasonló, amikor szavaznak, akkor remélem, hogy az önök bizottságának véleményét is viszont találják. Köszönöm szépen, hogy bemutatta a munkájukat, és hogy ezzel erősítette a bizottságunk munkáját. Három tagunk jelentkezett szóra, Lichtenberger asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm az elmondottakat, és köszönöm a tanulmányt. Itt egyébként ön az én lelkemből szólt, hiszen itt arról van szó, és idézem, a római kettes fontból a 34. oldalon, hogy itt természetesen erős motivációról van szó a bizottság számára, Annyira hideg van, hogy próbáltam ezt itt tartani. Tehát itt gyakorlatilag egy olyan speciális motiváció áll fenn, a bizottság részéről, hogyha például egy, egy jogszegési eljárást például jelentenek, akkor az kapjon az illető erről értesítést például. Tehát erről gondoskodnunk kell, ez a mi feladatunk, hiszen mi azt mondjuk, hogy a szabvány alá tartozók, ahogy mi Ausztriában mondjuk, tehát, hogy egész egyszerűen mindenkinek lehetősége legyen arra, hogy az Európai Unió jogát, jog kereteit betartsa. És ezért nagyon köszönöm kollégáimnak is a munkát, Bellinger kollégának is, aki nagyon sokat fáradozott. Én tudom, ez nagyon absztraktnak hangzik jelen pillanatban, de hogyha jogsértés áll fenn, akkor a polgáraink számára ennek hatalmas nagy jogi hatása van, hogy időben kapnak erről tájékoztatást, és a bizottság időben cselekszik-e, hogy történjen valami ez ellen, és nem pedig csak gyakorlatilag arról van szó, tehát hiszen itt egy rendkívül nagy jelentőség van, hogy kapok-e a bizottságtól egyáltalán erre nézve információt, és hogy egyáltalán tudok-e arról, hogy itt valamiről már vita zajlik. hát ezek mind-mind fontos dolgok. Még egy dolog, kértem önöket hogy hagyják ott a padló szőnyegen ezeket a dokumentumokat, és ne szedjék össze, mert hiszen itt a légkondicionáló olyan hideget okoz, hogy minnyáján meg fogunk fázni, és úgy fogunk hazamenni. Tehát ezért kérném önöket, hogy ne csak a férfiak által érzékelt hőmérséklet alapján állítsák be a légkondicionálót, mert hiszen az urak itt öltönyben ülnek, de mi viszont mindjárt megbetegszünk, és úgy fogunk hazamenni. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony, mondja az elnök asszony, és hogy még mielőtt továbbadnám a szót a napirendel kapcsolatban, ezért igen, tehát az az érzet, ugye, hogy tényleg nagyon hideg van ebben a teremben, ezt mindjárt osztjuk, tehát mi is egyébként már próbáltuk elérni azt, hogy reagáljanak erre a kérésünkre, hogy a hőmérséklete valami, hogy úgy mondjuk normál emberi eh, szintre emelkedjen. Eh, Karim úri a szó parancsoljon. Chair, thank you. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondoltam, hogy politikusokkal teli teremben csak forró levegő van. Hát még gőz is talán, helyes. Nos, egy szó, bravo, ezt szeretném elmondani. Régen nem ültem az Európai Parlament szabizottsági termében, és hallottam ennyi értelmes dolgot. Remélem a bizottság itt van, és hallja, és jegyzet el. Nem tudom, hogy van-e itt a képviselő, vagy sem. Nagyon gyakran az volt a helyzet, hogy szót kértem a szabizottságban, vagy más arénákban is, megpróbáltam meggyőzni a bizottságot arról, hogy rossz irányban mozdulnak. Csak így csuklóból elutasítanak, hát nem a parlamentben, a parlamenten kívül a kisvállalkozásokkal kapcsolatban megpróbáltam győzni a bizottságot, hogy amit csinálnak, az totálisan értéktelen volt. De ragaszkodtak ahhoz, hogy ők tartják az ő elképzelésüket. Bravo az új ügyegységnek, köszönjük szépen a munkájukat. Berlinguer kollégánk, nagyon szépen köszönjük, itt is van, pont előttem. Köszönjük a munkádat, támogatást kap majd tőlem és a frakciómtól, folytassa csak, uram, ebben az irányban. Jó egészséget, erőt és egészséget kívánunk az új egységnek. Remélem, hogy így fognak dolgozni a jövőben is, és tessék csak szembesíteni a bizottságot. Más nem is mondanék köszönöm. Dankeschön, Herr Karim. Herr Danzi, merken, Sie sprechen uns aus dem Köszönöm szépen, és eh, én is érzékeltem, hogy ön és eh, szívünkből szólt. Eh, Luigi Berlingernek adnám meg még zárásként a szót, és utána a szavazásokra térünk majd át. Parancsoljon! <coughs> Köszönöm! Szeretnék hozzászólni ehhez a jelentéshez, és akkor így nem fogok felszólalni, amikor el kell majd fogadnunk az adminisztratív kérdéssel kapcsolatos jelentést, majd a szavazások során köszönetet szeretnék mondani a hozzászóló kollégáknak is, különösen Évának, aki a hátunkat is védi a kártyájával. Nem is a kártyájával, hanem a bizottsági dokumentumokkal védi meg a az egészségünket. Sikerült felfedezni egy olyan módszert, amelyre egy modern technológiai problémát meg lehet oldani. Mert én sosem értettem, hogy miért teszi a földre a papírokat, de most már tudom. És egyébként meg erősíti azt is, hogy egyenjogúság van a férfiak és a nők között, hiszen mi férfiak gyapjú ruhában ülünk itt, a nők pedig lengébb öltözetben, és ezért védi a női jogokat is. Európai Uniós hozzáadott érték elemzése. Ez a dokumentum lehetővé teszi, hogy jobban megértsük, hogy itt az Európai Unióban, és egyébként pedig a bizottság tudjuk, hogy még mindig egy kicsit két elfogadja ezt a kérdést. Az eljárási, adminisztratív eljárási fegyelemmel is tudunk foglalkozni ennek a témának az ürügyén. Hiszen egy végrehajtó hatóság ugye nem igazán szereti ezt a témát, ezt nagyon jól tudjuk a tagállamainkból, de mégis ez segítség magának az adminisztratív hatóságnak hiszen pontosítani kell az eljárásokat, és így a jogokat tisztázzuk, a polgári jogokat, hatósági jogokat, más intézményi jogokat, akik belépnek az adminisztrációs képbe. Ma az a fontos, hogy mielőtt szavazunk, ugye nem sokára szavazunk erről a dokumentumról, a Júri Szakbizottság foglalkozni tudott ezzel a kérdéssel. Ez egy új dolog, korábban nem történt meg ilyen irányú vállalás, ez egy újdonság, hiszen mi megszoktuk azt, hogy az administratív jogokat mindig csak az államokra érvényesítjük, és nem pedig az egész unióra, vagy pedig kisebb közösségekre érvényesítjük. De hát ma már ez szükséges, ez a feladat. A dokumentum egyébként helyesen elhangzott, a felszólalások során is, technikai jogi kérdésekkel, adminisztratív kérdésekkel foglalkozik, példákat is felsorol, nem csak a, az aszmával kapcsolatos kérdésekre hoz példát, hanem egyéb példákat is látunk itt. arra is látunk példát, hogyha nem veszi figyelembe a saját maga által elkövetett hibákat az adminisztrációs hatóság, akkor ez nagyon káros lehet, és erre is nagyon jó példákat látunk. Én is szeretnék gratulálni ezzel az új struktúrának a felállításához, az EAVA-ról van szó, és remélem, hogy ez majd jó szolgálatot tesz más esetekben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor E, most még utolsó hozzászóló, mielőtt a szavazásra tényleg Szélszka úr jelentkezett még hozzászólásra. Nem, akkor mégsem. Akkor elnézést, lehet, hogy itt valahogy rosszul láttam, e, de akkor e, rátérhetünk a szavazásra. És akkor kérem Önöket, hogy a minnyáján az elektronikus szavazókártyájukat tegyék elő, mert hiszen a zárszavazást azt majd szeretnénk elektronikus úton a kártyák segítségével végrehajtani. Ha valakinél nincsen itt az elektronikus szavazókártyája, akkor kérem, hogy jelentkezzenek, akiknél nincs itt. Rót Bérend nincsen itt nála. Jó, akkor ezt tudomásul vettük. akkor viszont kérném önöket, hogy vegyék is a kezükbe az elektronikus szavazókártyájukat, hogy egy próbaszavazást tudjunk tartani, és akkor megnyitom a próbaszavazást, parancsoljanak. Így van. Einem, ja.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 Most mégis rendben van. Jó. Nagyszerű. Akkor térjünk rá a szavazásra, és akkor Ruth Bérend asszony pontjával kapcsolatban Horvátország témájával kapcsolatban, illetve a tisztségviselők és idéglenes alkalmazottak kapcsolatos átmenti intézkedésekkel kapcsolatban, akkor kérném önöket, hogy elektronikusan szavazzunk. Stevie? Votaste bien? Is it okay? Okay. offensichtlich. Rendben, akkor viszont úgy látjuk, mintha ketten önök közül nem adnák le a szavazatukat. Ó, akkor viszont tehát lezárom a szavazást, a jelentést egyhangúan elfogadtuk. Damit kommen wir zum nächsten äh, Bericht. Akkor térjünk rá a következő jelentésre a szavazási listánkon, mégpedig Luigi Bellinger jelentésére az administratív terhekkel kapcsolatban, ahogy ezt már az előbb is megbeszéltük. És akkor a hármas módosító indítványjal kezdem, Lichtenberger asszonyé, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A továbbiakban egyébként ugyanúgy fogok eljárni, mint ahogy Léna úr is szokta, tehát a tartózkodásokat nem fogom mindig külön megkérdezni, hanem kérem, hogyha valaki tartózkodni kíván, akkor ezt tegye meg, szóljon erről. Rendben, akkor a, tehát Lichtenberger asszony négyes módosítója. Igen, Szélszka úr, parancsoljon. Anyám se poprawce numer... Sajnálom, de az én listámon a hármas módosításnál egy részenkénti szavazás van. És most mi csak egyszer szavaztunk az első résztől, ugye? And now the second part. Uh, ich habe, ich habe... Igen, de gyakorlatilag én az első nél, amikor a hármas módosítót jelentettem be, akkor közöltem, hogy gyakorlatilag két részben, de én úgy láttam, hogy eléggé világos volt a szavazási eredmény, és ez az első részre vonatkozott, és akkor gyakorlatilag most térünk rá a második részére a hármas módosító indítványra. Lichtenberger asszony részéről. Tehát második része a hármas módosító indítványnak ki van mellette, ki van ellene, a többség. Tehát akkor elutasítottuk. A négyes módosító indítvány Lichtenberger asszonyé, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. A hatos módosító indítvány Berlinger úré, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös módosító indítvány Lichtenberger asszonyé, mellette, ellene, elfogadtuk. Afko négyes, ki van mellette, ki van ellene, ezt akkor elfogadtuk. A négyes módosító indítvány, Stojanov, ki van mellette, ellene, elutasítottuk. A nyolcas, Stojanov, mellette, ellene, elutasítottuk. Egyes módosító, Berlinger, mellette, ellene, elfogadtuk. Peti kettes, mellette, ellene, elfogadtuk. Afko C, orál amendmenttel, mellette, ellene, elfogadtuk. A Peti 8-as, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Peti 13-as, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Kettes, módosító Berlinger, mellette, ellene, elfogadtuk. Afko A, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. Afko H, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. Afko 1-es, mellette, ellene, elfogadtuk. Peti 14-es, mellette, ellene, elfogadtuk. Peti 16, ez egy ö, két részben történő szavazás, első rész, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ellene, elutasítottuk. Peti 9-es, ki van mellette, ellene, elutasítottuk. Peti 11 mellette, ellene, elutasítottuk. Peti 12 mellette, ellene, elutasítottuk. Peti 15 A Peti 15-ös ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. Ezzel gyakorlatilag el is jutottunk a záros szavazáshoz, tehát kérem önöket, hogy a szavazókártyájukat is használják, illetve hát akinek nincs itt a szavazókártyája, az kézjelzéssel szavazom. Megnyitom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk egyhangúan, gratulálunk. Egyhangúan elfogadtuk. Térjünk rá a következőre, ez a Juri 7, 5, 9, 9, 6, francia Castel, Castex asszony módosítójával kezdjük, egyessel, mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes módosító, Cvierszka, mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos, mellette, ellene, elfogadtuk. A hármas ki van, a négyes es ki van mellette, ellene, elfogadtuk. És akkor ismét zárszavazás, bocsátom a szavazást, megnyitom ezennel a szavazást. Megint, igen, egy szavazat hiányzik ott ismét. Úgy látom, hogy egy személy, tehát nem szavazott de ennek ellenére lezárom a szavazást, és ismét az összes leadott szavazás, ö, szavazatot a mellette adták le, ezzel elfogadtuk. Térjünk a következőre rá, ez Szercsó Pofenáti jelentése. Kezdjük az egyes szóbeli kiegészítést az APP részéről. APP e részéről. Hát megadom a szót, parancsoljon! Nincsoncak wyjaśnienia koleżanki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak szeretném elmondani a kollégáknak, hogy a benyújtott módosító, amelyek ehhez a levélhez készültek, egy levélről szavazunk, kedves kollégák. A módosító célja az, hogy más jellemzője legyen ennek a levélnek. Köszönöm szépen. Danke, Herr Svievka, für die Erläuterung. Köszönöm szépen Svievka úrnak, hogy elmondta ezeket. Damit nochmals EPP Oral Amendment numero 1. Tehát akkor az EPP eh, szóbeli módosító egyes. Elnézést, eh, előre szaladtam, Berlinger úr szeretne valamit hozzáfűzni. Parancsoljon. Kaferáti úr mert egy másik szabizottságban ül, tehát az ő nevében szólnék. Két szóbeli módosító készült, egy kis késlekedése, de jelentéstevőnk elfogadta azt, hogy legyen vita e- ezekről. És láthatják a szavazó listán, hogy mi az első és második módosított plusz jellel látok el, a harmadikat viszont egy negatív jellel. Azt hiszem, az világos az indoklásból. Fintánk, Luigi. Köszönöm szépen, Luigi. Akkor ezzel javaslom, hogy térjünk rá most már tényleg a szavazásra, megkísérlem újra. Tehát EPP Oral Amendment 1-es, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. EPP Oral Amendment 2-es, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. EPP Oral Amendment 3-as, ki van mellette, ellene, ezt szeretném elektronikusan is leellenőrizni, mert ez nem volt teljesen világos így. Megnyitom a szavazást, parancsoljanak. Elf haben dafür gestimmt. 11-en mellette, 10 ellene és egy tartózkodásunk van. Ezzel elfogadtuk. Egy személy viszont nem volt jelen, és így nem tudott szavazni, de hát akkor is ez az szavazás eredménye. Vagy szavazott? de nem ismételtjük meg. Úgyhogy sajnálom, ez a szavazás eredménye. Ugye kimondtam azt, hogy a szavazást lezártuk, nagyon sajnálom, hogy ez így történt, de mégis em, ez szerint akkor gyakorlatilag elfogadtuk. És ezzel eljutottunk a teljes tervezetről történő szavazásra. Megnyitom a szavazást. akkor elfogadtuk. ezzel rátérünk a jogi alapra, ami egyébként Lichtenberger asszony jelentése. Szeretne Lichtenberger asszony még valamit hozzáfűzni? Igen, én csak a dolgok tisztázása miatt gyakorlatilag azt szeretném, hogy a 192-es vegyük jogi alapként, és nem pedig a titkárság javaslatának megfelelő javaslat alapján történjen a jogi alap. Rendben, köszönöm, akkor ezzel eljutottunk a szavazásra. Ki van mellette? Akkor elfogadtuk ezzel a következő napirendi Elnök asszony, az én szavazatom ellene volt. Kérem, vegye figyelembe. Richtig, sozusagen zur Klarstellung. Rendben, akkor azért, hogy még egyszer egész világosan lássuk a dolgokat, elektronikusan szavazzunk erről, mert egyébként is túl gyorsan tovább haladtam, mert már az elején bejelentettem, hogy mindig elektronikusan fogunk szavazni, tehát kérném önöket, hogy elektronikusan adják le, megnyitom szavazást, ez Lichtenberger asszony jelentésével kapcsolatban. Kérem, adják meg szavazataikat. Uh, angenommen mit Tehát elfogadtuk, de egy ellenszavazattal. Akkor ezzel eljutottunk a következő szavazáshoz. Speroni úr jelentése, és a jelentéstevő szeretne hozzászólni. Úgyhogy megadom a szót. Volevo innanzitutto ringraziare i servizi. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szerettem volna a tisztelt ház szolgálatainak köszönetet mondani, mert ezt a ellenőrizték az átét változatot, és kiváló munka lett az eredménye nincsenek ellentmondásokkal szövegben. Még egyszer szeretném kiemelni, ami a 290-es, 291-es cikkeit illeti, mármint a Lisszaboni szerződésben lévő cikkeket és azok alkalmazását, és az illetékes törvényhozókat. Nos, hát nekik kell dönteni, hogy egyik vagy másik cikket elfogadjuk-e. Um, Köszönöm szépen Speroniónak, és akkor ezzel ismét rátérünk az elektronikus szavazásra. Megnyitom a szavazást ezennel. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást, és egyhangú az eredmény elfogadtuk. A következő napirendi pont a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó dosszié, és ezzel megnyitom a szavazást erről a dossziéről. Die Abstimmung ist geschlossen, ebenfalls einstimmig angenommen. Lezárom a szavazást, és szintén egyhangulag elfogadtuk. Még egy átdolgozás, még pedig ismét Speroni úr a veszélyes készítmények osztályozása csomagolásos címkézése. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást, és szintén 23 igen és 0 ellen szavazat ellenében elfogadtuk, és van még egy átdolgozásunk, ami eh, egy szintén, most itt meg is takarítom önöknek, hogy felolvasom a teljes címet, Bellinger úré, és megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást, és szintén 23 igen szavazattal és nulla ellen szavazattal fogadtuk el. Ezzel gyakorlatilag a szavazásainkat befejeztük mára. Kérem, hogy ne felejtsék itt a szavazó kártyájukat. Damit kommen wir. És akkor ezzel rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Ez gyakorlatilag ismét egy eszmecsere lesz. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon vitatott kérdés a különböző felhasználó társaságokkal kapcsolatban Galú asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a dossziéban első eszmecserére kerül sor a mi bizottságunkban, és a célom ma az, hogy elmagyarázzam a munkamódszeremet és hogy megadjam az ütemtervet, hogy hogyan is haladunk majd. Emlékeztetném önöket arra, hogy az Európai Bizottság javaslata két elemet tartalmaz. Az első szárny az összes mm, társaságot illeti, az audiovizuális, a zene, az összes ágazata vonatkozik, amely a kollektív szerzőjogok kezelésével foglalkozik, illetve a szomszédos mm, művek kezelésével. Ami a szervezetet, az irányítást, a pénzügyi gazdálkodást illeti, és az átláthatóságot, mármint a kollektív szerzői jogokra vonatkozókat. A második elem ebben a szövegben a több területre vonatkozó engedélyek eh, odaítélését illeti, a zenei művek a szerzőjogok által védett zeneművek internetes felhasználására vonatkoznak. A biztonságjavaslat második részének célja az odaítélési folyamat egyszerűsítése a zene ágazatában, hogy új online szolgáltatások kerülhessenek elő, amelyek egész Európában hozzáférhetőek és működhetnek. Nyilván jelentéstevőként tisztában vagyok azzal, hogy mennyire fontos ez a jogalkotó javaslat, amit a bizottság fogalmazott meg. Egy valódi egységes piac kialakítása szempontjából a digitális piac területén. Két célkütőzésem van, Először is garantálni kell a lehető legjobb javadalmazást a művészek, a szerzők számára optimális. Úgyhogy optimálisan irányítjuk ezeket a kollektív társaságokat, és elő kell segíteni a teljes repertoár teljesztését Európában, ez a digitális gazdaság számára lenne hasznos. Ugyanis ébernek kell lenni, óvatosnak, meg kell őrizni a kulturális sokszínűséget, amely sajátossága, egyedi jellemzője az Európai Uniónak. A legkevésbé kereskedelmi célú repertoárok védelme is kiemelt. Ami már régóta várjuk ezt a jogalkotási javaslatot a bizottságtól, nem tudom, emlékeznek-e, minden politikai frakció a mi szakbizottságunkban úgy döntött, hogy fölteszünk egy szobeli kérdést a bizottságnak, méghozzá az időzítéssel és ennek a szövegnek a tartalmával kapcsolatban, és ez február 13-a volt idén, mikor ezt a kérdést föltettük. Most minden frakcióval együttműködni szeretnék, szeretnénk elkerülni az ellentmondásokat, amelyeknek semmi értelmük, tehát a partalan vitákat el kellene kerülni, mert nagyon sokszor alakulnak ilyen viták a szerzőjogok körül. Ami a munkamódszeremet illeti, e, négy ülést szerveztünk, technikai jellegű munkamegbeszélést, a jelentéstevők, az árnyékelőadók, minden illetékes bizottság részéről és az Európai Bizottság részvételével. Minden munkaülés egy-egy konkrét témának szenteli magát, miután technikai jellegű szövegről van szó, olyan rendelkezésekkel, amelyek a vállalkozások irányítását, a kereskedelmi jogot, a szerzőjogot érintik, ezek a technikai megbeszélések szükségesek, lehetővé teszik a képviselők számára, hogy konkrét kérdéseket tegyenek fel, és hogy konkrét válaszokat is kapjanak. Nos, ezen első fázis követően egy munkadokumentumot fogok elkészíteni decemberben. Ezzel felvázolnám azokat a főbb területeket, amelyek jellemzik a jelentésemet. És akkor azt javasolnám, hogy tartsunk eszmecserét erről a munkadokumentumról, méghozzá januárban, 2013. januárjában. Amúgy úgy gondolom, hogy szakbizottságunknak meghallgatást kellene szerveznie, amely nagyon sok szerződő félnek, az ilyen kollektív szerzőjogokat kezelő társaságnak, kereskedelmi cégeknek és az állampolgároknak adná meg a szót. Én nem szeretem a fogyasztó szót, inkább állampolgárt mondanék. Meg lehetne nézni ezt a kérdést, a meghallgatás kérdését, a koordinátorok szintjén meg lehetne vizsgálni a lehetséges dátumokat, szerintem ez lehetséges. Ezek azok az információk, amelyeket meg akartam önökkel ma osztani. Természetesen állok az önök rendelkezésére, minden érdekelt, érintett kollégával szívesen beszélgetek erről a témáról, a szükséges információkat, magyarázatokat biztosítanám, és még egyszer komolyan vesszük ezt a munkát, ha a frakciók megfelelően működnek együtt, akkor azt hiszem, egy nagyon is kielégítő eredmény elébe nézhetünk. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, Gálló asszony, Wikström asszony kész szó, tessék. Thank you, Chairman. And first of all... Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Gálló képviselőnek a bevezetőjéért, és hogy folyamatosan dolgozik ezen a témán, illetve a szellemi tulajdonjogok témáján általánosságban. Még a folyamat elejét éljük, úgyhogy most nem fogok belemenni a részletekbe, de hadd kezdjem azzal, hogy üdvözlöm a bizottsági javaslatot. A szakbizottság már elég régóta várta ezt a bizottsági munkát, és időközben a saját kezdeményezési jelentőségünk dolgoztunk, valamint a parlamenti szellemi tulajdonjog munkacsoport munkadokumentumján dolgoztunk. Sokat dolgoztunk ebben az időszakban, és most egy nagyon jó javaslat áll előttünk, hogy ezzel a témával foglalkozunk. Az alapelvek egyszerűek számomra. Európának több határon átnyúló és pán-európai online zeneszolgáltatásra van szüksége. Európa egy piac kell, hogy legyen, és eh, nem fogadhatjuk el azt a status quo-t, ahol rengeteg akadály áll a piac előtt, és a zenei szolgáltatások témájában és nem teszi lehetővé, hogy minden polgár egyformán élvezhesse ezeket a szolgáltatásokat. Az eh, aggájaim nem az itt a mi kontinensenken működő nagy cégekkel kapcsolatosak, hiszen a nagy cégeknek eh, meg van a lehetősége, a legjobb ügyvédeket tudják felfogadni, és nagyon jó megállapodást tudnak kötni 27 különböző tagállamban. Bár a költségek lehet, hogy prohibitívek, még számukra is néha, de a fő aggályom az, hogy a status quo azt jelenti, hogy a kis induló cégeknek semmi esélye arra, hogy áttörjenek és új innovatív szolgáltatásokat nyújtsanak. A polgárok számára ez azt jelenti, hogy kevesebb a választási lehetőségük a zeneszolgáltatások tekintetében, és kevesebb európai vállalkozást teremt munkahelyet. Az alkotók számára pedig azt jelenti, hogy nem tudják élvezni a digitális kereskedelem teljes előnyeit az európai piacon. A status quo azt is jelenti, hogy ezek a vállalkozások helyzete nem ugyanolyan, mint azoké, amelyek korábban indultak, és szintén kisvállalkozásként indultak. Ugye jogi kihívások, költségek is szerepet játszanak itt, de vannak nagy, erős vállalkozások is. Néhány teljesen egyértelmű téma. Senki nem vonja kétségbe a jogok kollektív kezelésének az értékét és szükségességét, hiszen ilyen szervezetekre van szükségünk, a szerzők számára, felhasználók számára is. De a kollektív jogkezelő szervezet az egy olyasmi klub lehet, amihez el dönti az ember, hogy csatlakozik-e vagy sem, hát ez egy nem megfelelő megközelítés. Hogyha valaki zeneszerző, és jövedelmet akar szerezni online zene szolgáltatási jogok alapján, akkor semmi választási lehetősége nincs, mindenképpen csatlakoznia kell a kollektív jogkezelő szervezethez. Felhasználóként pedig, vagy szolgáltatóként pedig nincs más választás, mint hogy a kollektív szervezettel kell megállapodásra jutni, hogyha jogszerű szolgáltatást akar nyújtani. A kapcsolatok ilyen jellegű miatt alapszabályokat kell felállítani olyan társaságok számára, amelyek ezeket a szervezeteket vezetik. Hogyha közös, egységes európai piacot akarunk felállítani, akkor értelme van annak is, hogy az alapjogokat európai szinten fogadjuk el. Biztos vagyok abban, hogy sokat fogunk vitatkozni arról, hogy az irányításra, átláthatóságra való vonatkozó szabályok azok megfelelőek, vagy túlságosan részletesek, hogy hol kell alkalmazni a szubszidiaritás elvét, stb. De fontos, és itt az ideje, hogy ezeket tényleg megbeszéljük. Egyetemen fogok fogalmazni, véleményem szerint egyértelmű, hogy hosszú és nehéz viták előtt állunk, de az is teljesen egyértelmű, hogy a bizottsági javaslat tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét. Ebben az esetben ez teljesen egyértelmű. Az irányelvnek jelentős hatása van sok érdekelt félre, amelyeknek nagyon eltérőek az érdekeik. Mindennyiunknak oda kell figyelnünk arra, hogy minden véleményt meghallgassunk. De ezt úgy tegyük, hogy ne felejtsük el a végfelhasználókat sem, és ezek pedig a polgárok. A szerzők, a művészek, a kreatívok valójában ők élvezik az előnyét ennek a jogszabálynak, nem pedig tehát attól függetlenül, hogy szolgáltató vagy kollektív jogkezelő szervezet, tehát nem ők a címzetjei ennek az irányelnek, hanem a polgárok. Lesznek olyanok, amikor ezzel a munkával kapcsolatban azt fogják mondani, hogy egy, mondjuk egy francia polgárt nem érdekli a svéd zene, vagy a lengyel zene. Lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, hogy aki a saját tagállamán kívül él, és hogy, hogy az egész irányelv csak a Brüsszelben élő, élő expatokat fogja szolgálni, ilyeneket már hallottunk. De ezek nem megalapozott vélemények. Úgy gondolom, hogy érdekes más tagállamok zenét meghallgatni, és hogyha a polgároknak megvan a lehetőség, hogy ezt hozzáférjen, akkor érdekelni is fogja őket. Az online zenei szolgáltatáshoz úgy gondolom, hogy akkor is jogosultak vagyunk a hozzáférésre, amikor európai államok között mozgunk. Ezzel is lehet támogatni például a tanulók mobilitását, a munkaerő mobilitását, és a kontinensnek pontosan erre van szüksége a parlamenti könyvtártól statisztikai adatokat kértem, hogy hány európai polgár él, él most ö, olyan tagállamban, ami nem a származás szerinti tagállama. A statisztikák csak a hatóságnál regisztrált személyeket tartalmazzák, és ennek alapján is körülbelül, körülbelül 13 millió európai polgár él másik államban, mint ahol, mint a származása szerinti ország. Tehát 13 millió. Az én pici Svédországomban 270 ezer európai polgár van regisztrálva, mint lakos. És több mint 1,3 millió európai expatnak a lakhelye Franciaország, ami elég sok bár az a 13 millió európai polgár, aki regisztrálva van úgy, hogy más a lakhelye, mint a származás szerinti országa, ők a teljes lakosságnak csak a 3%-át teszik ki. Ettől függetlenül fontos figyelembe venni, hogy csak ők e, másfél milliárd eurós forgalmat jelenthetnek határon átnyúló szolgáltatás tekintetében, hogyha mondjuk havi 10 eurós összeget számolunk, és ez viszont már nagyon nagy összeg. Ahogy elhangzott, a lakossági adatok nem tartalmazzák például a tanulókat, az idénymunkásokat, akik nem regisztrálják magukat, mint helyi lakosok. Nem tartalmaz a statisztikákat, statisztikák azokat, akik bármilyen okból néhány évig más országban élnek, aztán hazaköltöznek és kapcsolatot akarnak tartani azzal az országgal, ahol néhány évet töltöttek a határközeli területeket, és azokat, akik rendszeresen járnak át más országba, akár üzleti jogból, akár családlátogatás miatt, akár nyaralás miatt, ezeket sem tartalmazza. Az internet kor az egy új kor. Most már semmi értelme annak, hogy ne biztosítsuk a jogi, jogos és törvényes hozzáférést az európai polgároknak a teljes európai repertoárhoz. Hogyha mondjuk Stockholmban nyitnék, nyitottam volna 15 évvel ezelőtt egy lemezüzletet, akkor nem tudtam volna ilyen sokféle zenét nyújtani, mert nem lett volna helyem, hogy tároljam ezeket a lemezeket. Az internet ezeket az akadályokat eltávolította hiszen az alkotóktól, a zeneszerzőktől a zene közvetlenül el tud jótni Luigyehoz, Marianhoz, én hozzám, a zeneszerető szerető polgárokhoz. Persze fönnállnak még kihívások az engedélyezés tekintetében, de remélem, hogy ezeket az akadályokat el tudjuk majd mozdítani, amikor az irányelven dolgozunk itt az ideje ennek a munkának, használjuk ki ezt a lehetőséget egy nagyon jó föllépés érdekében. Köszönöm. Dankeschön, Frau Wikström. Äh, Herr Engström, bitte. Köszönöm szépen, és Engström úr következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jó a helyzetem. Egyetértek mindennel, amit a két kollega eddig elmondott. Először is, ahogy Gáler asszony mondta, ez egy fontos javaslat a bizottság részéről, hiszen komoly problémákkal kell szembenéznünk ezen a területen. A bizottsági javaslat jónak tűnik, természetesen lehet javítani bizonyos dolgokat, ez mindig így van, de a fővonal az nagyon értelmes és megfelelő. Hagygáler asszony mondta, két fő célja van ennek a javaslatnak. Az első, hogy biztosítani kell, hogy a művészek, a szerzők megfelelő fizetést kapnak, tehát annyi pénzt, amennyit megérdemelnek, és időben. Jelenleg ez, ez nem így működik. Az első rész az átláthatóság, az, hogy a társaságoknak megfelelő adatbázisa legyen, hogy megfelelően képviseljék a szerzőket, stb. Teljesen jó megfogalmazást nyert. Vannak olyan társaságok, amelyek azt fogják mondani, hogy túl részletesek az előírások, de nem értek ezzel egyet. Mielőtt politikus lettem, kisvállalkozó voltam, bármely tagállamban egy kis vállalkozásnak is több száz oldalas szöveget kell elfog, elolvasnia és tiszteletben tartania. Azok a társaságok, amelyek ebben az esetben azt mondják, hogy túl részletesek ezek az előírások, hát ez nem jogos kritika. A bizottsági javaslat alapja teljesen jó. Amikor arról van szó, hogy megfelelő és megfelelő időben kapjanak jutatást a szerzők, ezzel kapcsolatban konkrétan egy javaslatom lenne. A 12-es cikkben azt szerepel, hogy a társaságok begyűjtik a pénzt, és 5 év elteltével, ha valaki nem jelentkezik a pénzért, akkor megtarthatják a pénzt. Hát ez egy nagyon rossz intézkedés, hiszen a jogképviselő társaságok így nem lesznek érdekeltek abban, hogy a szerzőket ténylegesen fölkutassák. A javaslom, javaslatom az lenne, hogyha a társaság nem tudja megtalálni a valós szerzőt, akkor a tagállamok esetleg felállíthatának egy alapot kulturális célra, például az művek digitalizálására vonatkozóan, vagy olyan területeken, ahol hiányzik a pénz. Tehát az a pénz, amit nem lehet elosztani, kiadni, mert a szerzőket nem találják meg, akkor a tagállam állítson föl egy alapot, aztán majd a tagállam meghatározza, hogy milyen módon használják fel azt a pénzt. Ez különösen ösztönözné a társaságokat arra, hogy tényleg találják meg a szerzőt. Egyébként 5 év az nagyon hosszú idő. A 12 per 1-es azt mondja, hogy 12 hónappal a pénzügyi év vége után legkésőbb ki kell adni a pénzt. Ez gyakorlatilag 24 hónapot jelent, hogyha valami januárban történik, akkor a következő év decemberre a határidő. Ez, ez nem észszerű. Ebben a szakbizottságban volt egy másik témánk egy kifizetésekkel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ott 90 napról döntöttünk, 90 napos határidőről. Lehet, hogy ebben a kontextusban is ezt kellene alkalmazni. Ezek részletkérdések, fontos részletek, de az alapstruktúra jó. Aztán a második cél. pán-európai ajánlat, kínálat fölállítása. Azt hiszem Wikström asszony mondta, hogy ez különösen sürgős és fontos, kisvállalkozások és induló vállalkozások számára. A nagy cégek szinte akármennyi bürokráciával meg tudnak küzdeni, majd több pénzt helyeznek bele, meg több jogást állítanak rá a kérdésre. A kisvállalkozásoknak nincs meg ez a lehetősége. Ha bármit meg tudunk tenni, hogy a pán-európai értéket és kínálatot előtt segítsük, az nagyon jó lesz nem tudom, hogy a bizottság meg tudja majd oldani ezeket a kérdéseket, megmondom őszintén, de lehet, hogy igen. És egyébként a status quo elfogadhatatlan. Ez egy pozitív javaslat, tegyünk valamit. Ezen az alapon készen állok arra, hogy támogassam a témát. Persze vannak kisebb részletek, például a 33-as cikkben a közszolgáltató társaságok, hogy a webben keresztül hogy fognak ezek működni, aztán a 34-es, az van a 35-össel, ami speciális szabályt akar felállítani a közjogú társaságok esetében. programszolgáltatások esetében ugye az egyik azt mondja, hogy ez csak olyan esetre vonatkozik, amikor már megtörtént a közlés, és kizárja tehát a közszolgáltatások esetében az, hogy most milyen módon szolgáltatják azt a, a művet, hogy weben keresztül, vagy más módon, az egy kicsit elmosodik ennek a határja, határa. Mindenesetre közszolgáltatá feladatokat kellene itt hangsúlyozni. Ezek részletkérdések, alapvetően jó a javaslat, remélhetőleg erős parlamenti támogatást fog kapni, és várom a bizottság és kollégák véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Frau Kastex, bitte. Köszönöm szépen, Kastex asszonynak adom meg a szót. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet mondok Marian Gállónak. Nagyon is jónak tartom a munka módszere vonatkozó javaslatát, mert valóban ez egy olyan irányelv, amely összetett, és azt hiszem, hogy időt kell szentelnünk a részletek kidolgozására. Annál is inkább, mert ugye két aspektus van, amely összekapcsolódik, de ez a két aspektus két különböző jogoktási szöveg témája, vagy tárgya is lehetne. Ami a kollektív adatkezelő társaságokat illeti, most egy olyan jogalkotást dolgozunk ki, amely harmonizálni fogja ezt a mint egy tíz kollektív szerző jogkezelő társaság tevékenységet, amelyeknek mind megvan a maguk történeti, hátterük, működésük, hagyományaik, majdnem minden tagállamban van ilyen társaság, nagyon sokszor szakosodottak, az egyes disziplinában, van, aki a kiadás, van, aki a zene, van, aki az audiovizuális területre szakosodott. Tehát működésük nagyon is egyedi. Ezeket mind be kell építeni egy egységes keretrendszerben. Ahogy önök mindannyian azzal kezdeném, hogy menjünk el és látogassuk meg ezeket a társaságokat lehet, hogy egyetértenek az alapelvel, de a részleteket nem ismerik, és talán ezzel tartanak, tehát tartanak, hogy ez működésükre hatással lesz. Na most egy konkrét rendelet, amelyet rájuk kényszerítenénk, és a között, hogy egy kis szabad mozgásteret hagyunk számukra, ami a működésüket illeti, azt hiszem, hogy itt azt hiszem egyensúlyt kell teremteni. Úgy gondolom, a tagokat figyelmét is fel kell hívni erre. Azok az emberek, akik egy ilyen társághoz tartoznak, meg kell adni a lehetőséget nekik arra, hogy meghatározzák a közülések során működésük módszerét, működési szabályzatokat. Egy kicsit nagyvonalúbbnak kellene lennünk. Lehet, hogy ezt majd, amikor a részletekről beszélünk, akkor tárgyaljuk meg. Wingsholm asszony a Spotify-ról és az online terjesztőkről beszélt, és azt hiszem, hogy ez olyas valami, ami hiányzik a jelenlegi irányelvből. A felhasználók, a terjesztők, legyenek online vagy nem online, ők fizetik meg a szerzőjogokat, nincsenek eléggé jelen. Az irányelvet talán újra be lehetne vezetni a terjesztők jelenlétét. Szerintem ez um, egy um, jó mód lenne arra, hogy mindenkinek a felelősségére appelláljunk. Ami a szerzőjogok kifizetését illeti uh, ezen kollektív jogkezelő társaságokban, na most a terjesztőkön keresztül lehet kapcsolatot teremteni a több területre vonatkozó engedélyezéssel. A bizottság javaslata ugye az egyablakos megoldásról szerintem jó ötlet, mert lehetővé teszi, hogy mindenki maga válassza meg, hogy kire bízza rá a több területre vonatkozó engedélyezést. Ami a a repertoár terjesztését, értékesítés illeti, vannak ugye ugyanaz a kisebbségi repertoárok is, ezekre is oda kell figyelni, és ami a szerzőjogokat illeti, a terjesztőknek is fel kell a figyelmüket erre. Ugye a terjesztés, illetve a szerzőjogok beszedése és továbbítása a kollektív társaságokhoz. Ez érdekes dolog szerintem. Szerintem az új üzleti modell alapján talán szabályozni segítene. Ugye sokszor illegális üzemek működnek, úgymond idézőjelben. Szerintem majd el tudjuk mélyíteni ezeket a pontokat, amelyeket felvetettünk, és annak fényében amit eh, tehát egyensúlyt kell teremteni az egész számára. Ez lesz a legnagyobb tét. Ez az irányével pont ezt lesz a legnehezebb elérni. Dankeschön, Herr Berlinger, bitte. Köszönöm szépen, és Berlinger úr következik, parancsoljon. Azért kértem szót, mert egy politikai aspektust szeretnék említeni, nem érdemi kérdés. Az érdemi kérdésről majd akkor fogunk beszélni, amikor a javaslatot benyújtja az előadó, ahogy ezt mondta is. Ebben a bizottságban valamennyi idő óta, és ma különösen a biztos kezdeményezése alapján is. Ugye először az orfán művekkel foglalkozott, most pedig a tehát először az árvaművekkel foglalkozott, most pedig a jogkezelő szervezetekkel foglalkozott, tehát egy olyan kezdeményezéssel élt, ami nem tette lehetőség, lehetővé, hogy korábban bármilyen konkrét eredményt elérjünk. A frakciónk néhány kezdeményezés elért az utóbbi időben, mert az volt a célunk, hogy a szerzői jog kérdését hámozzuk le, hámozzuk ki, nézzük meg a különböző aspektusokat, a kezelést, a kivételeket, a végrehajtást, mert hibásnak tartottuk a globális megközelítést. Mert az ideológiai ütközést ezt mindenképpen hangsúlyozta volna, és a múltban ugye ez történt. Most pedig, amikor konkrétan a kezelés problémáját beszélünk, fontos, hogy a Barnier biztos úr szövegében, a bizottsági szövegben már látszanak lényeges konvergenciák. konvergenciák, például azért, mert a területi akadály, amit mi többször is hangsúlyoztunk, úgy tűnik, hogy végre foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Lehet, hogy teljesen nem oldották meg, de foglalkoztak a kérdéssel. És ez kapcsolódik az is, hogy meg kell védeni a kulturális hagyományokat, európai szintnél alacsonyabb szinten is, az invázió kockázatával szemben, hiszen abszolút piac nem létezik. Az abszolút piacot néhány hatalom uralja, amikor ez abszolút. És amikor védelmet állítunk föl, a gyengéket megvédjük, akkor sikerül majd elérnünk azt, hogy a piacot ne csak a nagyhatalmak uralják. Természetesen nem kell túlzott administratív terhet róni a cégekre, stb. stb. stb. Na és mi is született ebből a közös gondolkodásból? Az, hogy a szerzői jog helyzetet, a hozzáférési jog helyzetét csak akkor tudjuk megváltoztatni, hogyha eredeti új modelleket állítunk föl gazdasági szempontból és a kezelés területén is. Hiszen a jogkezelő társaságok hagyományos működését ma ez a javaslat megkérdőjelezi. a web, az internet fellépésével azok a társaságok, azok a jogkezelő társaságok, amelyek ugye olyan időben születtek, Cecilia Krisztián is ezt említette, amikor a, ugye be lehetett menni a könyvtárba, meg lehetett venni, vagy a könyvesboltba, meg lehetett venni a könyvet, vagy el kellett menni a előadóterembe, hogy meghallgassunk egy zenét. Ugye az internet teljesen megváltoztatta ezt a helyzetet, és ezért a jogkezelő közvetítő társaság szerepe is meg kell, hogy változzon. És a bizottságnak ezt a javaslatát kell követnünk, de talán tovább is kellene lépnünk. Hiszen a közvetítő, ahogy elhangzott, szükségessé válik, hiszen a szerző közvetlenül nem tudja beszedni a jogdíját. De meg kell, hogy változzon, hiszen alkalmaznia kell ennek a társaságnak az internet korához, és sokszor egyébként, ha ezt nem teszi meg, akkor ez élősködővé válik ez a társaság, és ez sokszor meg is történt. A közvetítésnek is megvannak a kockázatai, hiszen esetleg kihasználják a szerzőket, akik közvetlenül nem tudják megvédeni a saját jogaikat. Ez egy nagyon fontos kérdés, gazdasági és jogi szempontból is. Ez az egyik megközelítés. A másik pedig az úgynevezett legal offer. A gyerekek, akár felnőttek, akik illegálisan letöltenek zenét, nekik nincs igazuk, de hatalmas erővel vetnek fel egy problémát, és aki az igazság oldalán áll, annak ezt figyelembe kell vennie. A legal offer az is új gazdasági, új informatikai modelleket kell, hogy jelentsen, és itt is ki tudunk lépni az ideológiai körből. Már Máriának szeretnék összetett mondani. Ugye ma mindannyian e- említették, hogy szenvedélyesen, lelkesen szólunk hozzá ezekhez a témákhoz, hát ma az egész mai napunkat ez jellemzi. Nem volt maga itt, amikor ez elhangzott. Mindannyiunk feladata, hogy ezt a konvergenciát használjuk ki, tőkésítsük, elnézést, ha így fogalmazok, a koordinátorok az előadók számára, és mindezt még a jogalkotási időszak vége előtt tegyük meg. Nem kéne elveszegetni ezt a lehetőséget, hiszen ebben van egy bizonyos tőketartalom. Hogyha előre tudunk lépni a jogkezelő társaságok témájában, akkor az egész szerzői jogi témában előrelépést fogunk elérni. Vielen Dank. Köszönöm szépen minnyájuknak, akik hozzászóltak, és a bizottság képviselője is körünkben van, és azt gondolom, hogy nagyon sok értem, értékes megjegyzést hallhattunk, és gondolatkeltésként áthattuk. Tehát Pat asszonyt kérném, hogy ezek tükrében foglaljon állást a témakörben. Köszönöm. Thank you, Madam Chair. And, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy elnézést kérjek azért, hogy öt percet késtem, és külön elnézést kérek álló asszontól, mert nem hallottam az előadását, de figyelemmel kísértem a többi hozzászólás, és ha megengedik, világos az, hogy ennek a szabadságnak a tagjai most már az irányelv részleteit is mérehatóan vizsgálják. Nagyon érdekes eh, vitát folytattak. A következőkben sorrendben reagálnék Wikström asszony hozzászólására. Ami a szubszidiaritás kérdését illeti, mint említette, lehet, hogy mondják majd önnek, hogy hát a bizottság, a parlament ezt meg ezt akarja tenni, ha mondjuk kikötetésben élők hozzá akarnak férni mm, zenéhez, különböző országokban saját hazák zenéhez. Egyetértek azzal, amit említett, hogy ez nem feltétlen a helyzet. És ugye belső piacról beszélünk. Az emberek elfelejtik, hogy akkor is, ha egy ilyen szerzői ö, jogokat, jogkezelő társaság ö, működik, ha van egy helyi egyetem, vagy helyi könyvtár, a művek korpusza nem csak nemzeti engedélyekhez kötődnek. Ha bekapcsoljuk a rádiót, nem csak belga zenét fognak hallani, hanem francia zenét, vagy az Abbát, vagy a cardigans ugye, ami svéd együttes, pár éve legalábbis. The Cardigans volt az második számú svéd fő export termék. A belső piaci elem a az egy területre vonatkozó engedélyek esetében is megvan, és a több területre vonatkozó engedélyezésnél meg főleg ott van. Az olyan évek, hogy szubszidiaritás, ez nagyon gyenge év, szerintem a bizottság részéről. Lehet, hogy majd megbeszélhetjük, mi a megfelelő egyensúly, de ezen a területen eh, a bizottság szerint kétség nem fél ahhoz, hogy mit kell tennünk nagyon helyesen mutatott rá arra, hogy mindig is szükség lesz kollektív igazgatási kezelőjogokra. Bellinger úr azt mondta, hogy lehet, hogy más szereplők is bekerülnek, ehhez kicsit nem fél feltétlenül, de ugye a kollektív szerzőjogokat kezelő társadalmak mindig is szerepet kapnak, hiszen ők kapcsolják össze a szerzőt a felhasználókkal. Nagyon fontos tehát, és ezt eh, itt, itt most nem a, a gyűjtőtárságokat intézett támadásnak kell tekinteni ezt az irányelvet. Nagyon fontos a következő eh, időszakra. Ha valaki fontos szereplő, akkor egész Európára terjedő engedélyt kérhet, hiszen megfelelő forrásai, meg ügyvigyei jogkászai vannak, Hát mondjuk a három éves engedélyezési időszak végére lehet, hogy már teljesen új üzleti terve lesz és üzleti modellje. Angstrom úr említett néhány részletet, nagyon szívesen megvitatjuk ezt majd egy későbbi időpontban. Nagyon fontos az egyensúly. A gyűjtőtársaságoknak ugye fel kell kutatniuk a szerzőket, és hát nagyon fontos Hogy felkutassuk azokat, akiknek tartoznak a mm, mm, gyűjtőtársaságok? Ami a területi, több területű engedélyezést életi ez nagyon fontos, és a tagállamokat arra kell emlékeztetni, és ugye az Európai Parlamentet kérjük, hogy emlékeztesse a tagállamokat is arra, hogy nem lesz működőképes digitális egységes piac, ha ragaszkodunk a területi entitásokhoz a szerzői jogok kezelésében. Ez nem jó a belső piacnak, nem jó az új szolgáltatásoknak, de legkevésbé sem segíti a szerzői jogok tulajdonosait. Ha az engedélyeket nem adják meg, ha a kifizetések nem kerülnek a megfelelőre, mert a pénzeket nem osztják szét, ez nem jó Európának és a kreatív embereknek. Remélem, hogy elő lehet segíteni a több területre vonatkozó engedélyezést. Kastex asszony említett, hogy két pontból áll ez az irányelv, két területből. Igen, irányítás és átláthatóság jellemzi az egyik része, a másik pedig a több területre vonatkozó engedélyezést illeti. Mindkettőre szükség van. Nem lehet a második szintet, a több területre vonatkozó engedélyezést anélkül felépíteni, hogy meg lenne az alap, amely a jól működő irányítás. Nem lehet a második lépést bevezetni. Ja, van a több területre vonatkozó engedélyezés, de ezt a második szakaszt nem lehet elérni, ha néhány alapvető játékszabályt nem vezetünk be. Tudom, hogy különböző gyűjtőtárságok látogatnak el önökhöz, és azt mondják majd önöknek, hogy mi mások vagyunk, kérem szépen, lehet, hogy ABC kategóriára jók ezek a szabályok, de mi mások vagyunk, ránk ez nem vonatkozik. Azt hiszem, hogy arról kell szólni, hogy hol vannak a valódi problémák. Hadd emlékeztessem önöket, hogy nemzeti szinten szabályozzák a gyűjtőtárságokat, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak a nemzeti struktúrán belül minden társaságra. Nagyon fontos az átláthatóság. Nem értem, hogy bizonyos ágazatokra vonatkoznak ezek a szabályok, másokra nem, de hát azt hiszem, hogy a bizottság nagyon szívesen megvitatja még ezeket a kérdéseket. Egyetértek Kezdtek asszony a kapcsolatban, hogy mennyire fontos a kis repertoár. Nincs kis repertoár, ahogy Vincent asszony is említette, az, hogy az európai állampolgárok online sokkal szélesebb repertoárhoz félnek hozzám, mint korábban. Tehát, hogy mit lehet egy lemezboltban venni, és mit lehet most az online szolgáltatóknak köszönhetően elérni. Szlenyünk lenyűgöző. Az irányelvben azt szeretük volna garantálni, hogy ott legyenek az eszközök a kis repertoár számára is, hogy beépüljön a több területre vonatkozó engedélyezési eljárásba is. Nagyon röviden és gyorsan kiváltam reagálni az elhangzottakra. A bizottság kész, és az önök rendelkezésére áll további eszmecserére. Köszönöm. Dank. Vielleicht zum Abschluss nochmal. Äh, Köszönöm szépen, és most még Galó asszony lezárásként, hiszen az módot már árnyaltuk, tehát szoros együttműködés a többi árnyékjelentéstevővel is. Galó asszony, még a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Ahogy láthatta, egy másik témám is van, ami nem kevésbé fontos. Szeretnék csak köszönetet mondani a kollégáknak a hozzászólásokért, mindent följegyeztem, minden megjegyzést, minden kérdést, és természetesen az árnyék előadókkal évvégéig folyamatosan technikai jellegű részleteket még tisztázzuk. Zum Tagesordnungspunkt. Rendben. Akkor át is térünk a 23-as napi rendi pontunkra, hogy Izgaló asszony már be is konferálta, és ez nem is kevésbé izgalmas, és nagyon is intenzív téma, tehát nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, ezt nagyon intenzíven meg fogjuk vitatni. Itt az adatvédelemről van szó. Kaló asszonyi a szó, parancsoljon. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, hát itt bizottsági javaslatról van szó, egy rendelettervezetről. Adatvédelemmel kapcsolatos ez, két részre osztható ez a rendelet, mert az első rész a természetes személyek védelmére vonatkozik, a kötelezettségekre, az adatkezelők és az al adatkezelők felelősségeire, a második rész pedig az irányításra vonatkozik, a kezelésre, a hatáskörök megosztására, az ellenőrző hatóságok között az Európai Unióban. Nos, ami az állampolgárok jogait illeti, illetve az illetékes adatkezelők kötelezettségeit tudnom kell, hogy ezek a jogalkotási javaslatok fenntartják azt az elvet, amely a 8946-os irányelvet illetik, de a természetes személyek és az mm, üzemeltető szolgáltatók kötelezettségeit bővítik ki. Ha megengedik, azt javasolnám, hogy ezt a megkezelítést tartsuk meg, garantálni kell egy magasabb védelmi szintet a személyes adatok esetében, tisztázván, egyszerűsítvén bizonyos jogok gyakorlását. Pontosabban, első pont, annak ellenére, hogy néhány szerződő fél mm, óckodik, vonakodik, a bizottságnak szerintem igaza van, amikor egy olyan definíciót javasol, amely a személyes adatvételem esetében egy nagyon is értelmezésű definíciót javasol. Ez alapvető fontosságú. Nagyon fontos ugye az Európai Unió alapjogi kártája szempontjából is, és szerintem nem lehet korlátozó értelmű definíciót bevezetni. Nyilvánvaló az is, hogy a személyes adatok definíciója és az érintett személyek, a 4 per 1 és 2-es cikkről van szó, nem elegendőek, hogy adott esetben, adott gazdasági ágazatban mit lehet és mit nem. Azt hiszem, hogy az Európai Bíróság jó gyakorlatára kell hivatkozni, a Nemzeti Bíróságok jó gyakorlatára, az Nemzeti Ellenőrző Hatóságok munkásságára, a 29. cikkeit emelékozott munkacsoportra, illetve az Európai Adatvédelmi Bizottságra, amely ugye majd be feláll, amikor a rendelet hatályba lép. A második pont. Azt javaslom, hogy tartsuk meg azt a világos ö, ö, egyetértési elvet, amely garantálja a jogszerűséget. Több-több társákkal beszéltem, és elmondták, hogy fenntartásaik vannak ezzel az új elvárás csoporttal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az egyértelmű egyetértés fontos változtatásokat fog bevezetni a, vállalkoz- a társaságok működésében. Bizonyos gazdasági ágazatokban fontosabbak lesznek ezek a változások, mint másokban de alapvető fontosságú, világos üzenetet megfogalmazni az állampolgárok számára. A digitális gazdaság számára nagyon fontos az, hogy a felhasználók tudják, hogy megvédik magánéletüket és személyes adataikat a bizalom helyreállítása érdekében az európai törvényhozónak mindenkinek lehetővé kell tenni, hogy világosan hagyását megfogalmazza személyes adatainak kezelésre vonatkozóan. Harmadik pont, még mindig a magasabb szintű védelem érdekében azt javaslom, hogy vizsgáljuk felül azt a kivételt, amely a rendelet hatája alól a kettes per kettes cikkben, D pontban található. Ez a rendelkezés azt irányozza elő, hogy ez a jogalkotás nem lesz alkalmazandó, amikor az adatkezelést, idézem, egy természetes személy profitorientáltság nélkül hagyja végre, csak személyes használatra. Azt szeretném javasolni, hogy pontosítsuk ezt a kivételt, jelezvén, hogy csak abban az esetben alkalmazandó, ha a személyes adatok nem lesznek hozzáférhetővé határozatlan számú személy számára, ez összhangban van az Európai Bíróság joggyakorlatával és ítéle gyakorlatával kapcsolatban is. És bizonyos ellenőrző hatóságokkal kapcsolatban is. Mint tudják, egyre növekvő mértékben használják a szociális hálózatokat, és nem szabad kockáztatni azt, hogy a nem a jogtalanság zónájában találjuk magunkat, az információ csere, de sokszor nem szabad azt megengedni, hogy az adatokat az idézőben, tehát barátok százai is cserélhessék. Nagyon fontos, főleg a gyermekek szempontjából ez még. A negyedik pont, talán a legismertebb ebben a bizottsági javaslatban, az az úgynevezett jog a digitális felejtéshez. Ez a 17. cikkeiben található, The Right to be Forgotten. Na most, ami az ellenőrök szerepét illeti a cikk 2-es bekezdésében, az érintett személyt tájékoztatni kell, amikor azt kéri, hogy töröljék adatait a harmadik fél részére. Nos, ami a 18-as cikkeit illeti, ott van az adat átvitel erre vonatkozó, az adat hordozása vonatkozó jog, ami a telefonszámokat illeti, hogy itt elsősorban erről van szó. Az Európai Bizottság ezt a jogot bevezetve, a rendelet vezette egy egyetemes megközelítés javasol, mert a rendelet minden gazdasági ágazatra alkalmazandó lesz. A véleménytervezetemben azt szeretném, ha ezt a cikkeit törölnék, és két okból kifolyólag teszem ezt. Az első ok az, amikor a jogbiztonságot kérjük az állampolgárok adatainak védelmi érdekében, a 15-ös rendeleti cikk egy olyan feltétel, amely központi, mert a hozzáféréshez való jog és az érintett személy kapcsolatát szabályozza. Ennek a cikknek a második para, paragrafusa értelmében az érintett személy az ellenőrző hatóságtól tájékoztatást kaphat az adatok kezelésének folyamatáról. Elektronikusan Így módon a hozzáféréshez való jog, ez egy alapvető jog, méghozzá az adatok védelme szempontjából is. Már a 99-es irányelvben van erre vonatkozó hivatkozás, több tanulmány készült az ellenző hatóságok részéről. A hozzáférés joga a jelenlegi javaslat keretében mm, további megerősítésre kerül. Ami az 18-as cikkben szereplő adathordozáshoz való jogot illeti, szerintem egyáltalán nem jelent többletértéket a hozzáadatéteket az állampolgárok védelmében, sőt, negatívan hathat az hozzáféréshez való jogra. Az új adathordozásról szóló jog az érintett személy esetben azt jelenti, hogy az adatkezelőtől megkapja az adatok másolatát, amelyek egy automatizált adatkezelési mm, folyamat tárgyát képezik. A kérdés, amit föl kell tenni, az az, hogy hogyan lehet egy ilyen másolatot beszerezni, szükség van-e erre, hogyha az érintett személy elektronikus tájékoztatást kaphat, méghozzá a 15-ös cikke értelmében ami a másolatot illet, a másolat és a kommunikáció közötti különbséget illeti, na most a másolathoz való jog, ennek az a kockázata teljes kavarodást okoz. Mint említettem, alapvető jog ugye az adott hordozás e, joga. Na most ezen el kell gondolkozni, és én azt javaslom, hogy legalábbis tisztázzuk a helyzetet meg lehet őrizni az adathordozás alapelvét, méghozzá a kommunikációs, etnikus kommunikáció ágazatában, de szerintem ebben az egyetemes megközelítésben nem lehet ezt bevezetni a jelenlegi rendeletbe. Más szóval, tartsuk meg ki az érintettes szemek esetében a hozzáférés jogát, és szerintem így világosabb a helyzet. Második ok, ami miatt én azt javaslom, hogy töröljük a 18-as cikkeit, még egyszer elmondom, hogy egyáltalán nem jelent semmilyen többlet, vagy hozzáadott értéket, hanem e, negatív hatásai lennének a vállalkozásokra, amelyek ugye versenyhelyzetben vannak. Erre majd visszatérünk. A hatodik pont, amit megemlítenék. A véleménytervezetemben azt javaslom, hogy vezessük be explicit világos módon azt az általános felelősség elvét, az adatkezelés általános felelősségének elvét, az ellenőrzés elvét. Nos, szerintem világosan jelezni kell, és explicit módon, hogy az ellenőröknek mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy jó hiszeműen alkalmazzák ezt a jogszabályt. A védelem elvei ebben az irányban haladnak. De azt hiszem, hogy még messzebbre mehetünk, mint a bizottsági javaslatban, teszik azt, és ezt az elvet általános felelősségi elvként jelenítsük meg. Hetedik pont. Én ki szeretném fejteni a hivatagot történő adatvédelmet. Ez a ellentétben itt egy újdonságról van szó, amely kicsit homályos. Ha megengedik, én egy módosítót vezetnék be, amely pontosítaná ezt, ahol a különböző megközelítéseket egymáshoz közelítenénk, az ötös cikkeire vonatkoztatva. Nyolcadik pont, amit kiemelnék, a 31-es cikk az ellenőrző hatóságok tájékoztatása a személyes adatok védelmének megsértéséről. Persze el kell kerülni az, hogy ezeket a hatóságokat túlterheljük, Éppen ezért a tájékoztatást olyan szabálysértésekre kell lekorlátozni, amelyeknek súlyos következményei vannak az érintett személyekre. Ez a javaslat megfelel a 29-es cikkét, amelyben működő munkacsoport elveinek. Szabálysértés esetén az ellenőrző hatóságnak első körben megfelelő intézkedéseket kell foganatosítania annak érdekében, hogy megmaradjon ez a szabálysítés. Most tájékoztatni kell az illetékes ellenőrző hatóságot 24 órán belül a szabálybe nem tartás esetében szankciókat kell bevezetni. Ha nem így járunk el, akkor ellentétes hatást vált ez ki. Pánik fog kialakulni, amely nem teszi lehetővé a, a szabálysértés elemzését, mert először is meg kell érteni az eredetét, és orvosolni kell. Éppen ezért azt javaslom, hogy a 31-es cikket úgy szövegezzük meg, hogy az a 32-es per 1-eshez alkalmazkodjon, amely azt irányozza elő, hogy az ellenőző hatóság szükségtelen késlekedés nélkül tegye közzé eh, a jobb szabálysértésről szóló tájékoztatás. Gálló asszony, elnézést. Esetleg kicsit lassan be tudná fejezni, mert van még egy rendi pontunk, és még két rendi pont, és én szeretném a többi képviselőnek is megadni a lehetőséget arra, hogy válaszoljon. Oui, bien sûr, c'est un sujet qui... Igen, hát ez egy olyan téma, amire sok időt kell szállni. Muszáj ezt megtennünk, hiszen a szöveg egy olyan témára vonatkozik, ami mindannyiunkat érinti, és minden gazdasági szektort is. Az első részben a 28-as cikkel foglalkoztam részletesebben, de most ezzel nem fogok részletesen foglalkozni, mert Albrecht kollégám itt van, és majd lesz lehetősége, hogy ehhez hozzászóljon. Akkor még röviden szólnék az irányításról, és a szöveg két része közötti felosztásról. Hát én még csak az elsőt mutattam be, de hát akkor most röviden fogok beszélni a második részről is. Természetesen erre meg kell említeni a fölmerülő kérdéseket, ezt gyorsan fogom meg tenni. Nem akarom, hogy még egyszer rám szóljon. Az 51-es cikk aggályos, az az elf, hogy a hatóság vezető szerepet kell, hogy játszon. A probléma az az egyablakos rendszer, ami azt jelenteni, hogy a többi, többi nemzeti hatóságot, ellenőrző hatóságot igazából csak postaládáként kezelni, ezért erre vonatkozó módosító indítványt fogok benyújtani. Most megnézem gyorsan, hogy van-e más fontos téma. Igen, 62-es cikk 2 bekezdése. A bizottság és a felhatalmazáson alapuló aktusok, illetve a végrehajtási aktusok, ezt a témát szerintem korlátozni kell, hiszen a bizottság ne dönthessen elvekről is, és adminisztratív szankciókról is. Mm, sokáig beszélhetnék erről a témáról, de akkor most befejezem. Biztos, hogy lesz még másik eszmecsere is erről a fontos témáról ami pedig az ütemezést illeti, ez az utolsó témám. A módosítók benyújtásának a határidejőként azt javaslom, hogy ez november 28-a legyen, és eszmecsere a módosítókról december 16-17-én lehetne, azért, hogy a bizottságban januárban tudjunk szavazni. Köszönöm, és Elnézést, hogy sokat beszéltem, de hát nagyon nehéz röviden fogalmazni egy ilyen témában. Köszönöm szépen, Gáló asszony, és valóban igaza van, nagyon sokat tudnánk beszélni erről a témáról, nagyon sok mindent kell ezzel kapcsolatban megvitatnunk, de ha ránézzünk az órára, akkor nagy fegyelem szükséges a hozzászólások idő kiosztása terén. Tehát kérném önöket, hogy mindenki tényleg igyekezzen rögtön rátérni a pontra, és röviden fogalmazni, és már most köszönöm a tolmácsoknak, hogy beleegyeztek abba, hogy néhány perccel meghosszabbítják a ma délelőtti ülést, de azért ez persze ne akadályozom meg bennünket abba, hogy mégiscsak rövidek legyünk, hogyha lehet, és ahol lehet, legalábbis a napi rendünk előirányozza, hogy még pár dologról beszélnünk kell. Castex, Taylor, Fox, Albrecht szeretnének, illetve majd még én is hozzászólni. Tehát akkor Kastex asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek, hiszen majd vissza tudunk térni a részletekre. Az előadó bevezetőjéhez néhány dolgot szeretnék hozzátenni. Hangsúlyoznám, hogy bizonyos adatok, bizonyos helyzetben történő felhasználása a problémás. Azok az adatok, amelyeket kezelni lehet, a személyek, az adatok birtokos személyeinek az ellenőrzése nélkül, hát ez végtelen, tehát nagyon nagy számú, és súlyos felhasználási módokra is sor kerülhet. Tehát kerülhet vállalkozás, amely mondjuk egy problémás helyzetben találja magát, Szerintem be kéne ide írni olyan elemeket, amelyek specifikusak, és a vállalkozási adatokra vonatkoznak, illetve vállalkozásokra, hogy a munkaadó hogyan kezelheti a személyes adatokat. Másik probléma az, hogy ugye van a vállalkozás, amely kezeli az adatokat, itt maximális jogvédelmet kell biztosítani, biztosítani kell azt is, hogy a vállalkozás delokalizációja segítségével ne tudja mégiscsak kihasználni és másképp felhasználni az adatokat. Kötelezni kell a vállalkozásokat arra, hogy tartsák tiszteletben az európai előírásokat, amikor európai eredetű adatokat kezelnek, európai polgárok adatait kezelik. A harmadik megjegyzésem, az egy komplex kérdés, az ellenőrző hatóság, felebezési hatóság egyablakos rendszer, nem kéne az ellenőrző szervezeteket túlterhelni. Köztes szinteket is fel kellene állítani, például a vállalkozási vagy más köztes szintet föl lehetne állítani, amely a vállalkozás fölött áll esetleg, de hát úgy gondolom, hogy például a internetes szolgáltatóknál, a távközlésnél ezt meg lehet valósítani az ellenőrző szervezeteket, tehát földrajzi zónákra lehetne koncentrálni. Köszönöm szépen, Taylor asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Gálló munkájáért, és üdvözlöm az adatvédelmi rendelet felülvizsgálatát, hiszen ez lehetővé teszi, hogy a technológiai előrelépéseket is figyelembe vegyük, illetve a fogyasztó igényeket. A bizottsági javaslat struktúrája jó, fontos változásokat tartalmaz, de a rugalmasságot nem teszi, vagy legalábbis az elégséges rugalmasságot nem teszi lehetővé. Találkoztam egy sor magán és közvállalkozóval, a társadalom minden szintjét illeti, érinti ez a javaslat, és nem csak az online platformokat, ahogy ez sokszor elhangzik. Az új általános adatvédelmi rendelet akkor lesz hatékony, hogyha erős a jogi keret, egyértelmű a végrehajtás, és érthető mindenki számára, akinek tiszteletben kell tartania. Átfogó végrehajtási rendszert is kell tartalmaznia, azért, hogy a tagállamok, adatvédelmi hatóságok meg tudjanak felelni ennek, illetve a szankciókat, iránymutatásokat megfelelően tudják alkalmazni. Lesznek módosító indítványaim, például a gyermekek személyi jogainak a védelme, a 24 órás értesítés, aztán a néhány meghatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusra vonatkozó módosítást is üdvözlök. A bizottsági javaslatban vannak aggályos pontok, hiszen nem biztosítja a korrekt végrehajtási lehetőséget. Például a kivétel a KKV-k számára. Üdvözlöm a bizottság szándékát, hogy egyszerűbb rendszert állítsanak fel a KKV-k számára, például adatvédelmi megbízotta segítségével, de nem fogadom el, hogy a bizottság csak az alkalmazottak számá alapján határozza meg a KKV-t. Lehet mondjuk egy 300 fős pékség és egy 200 fős piaszkutató társaság is, ugye nem egyforma a fellépésük ezen a területen. Jogbiztonságot kell biztosítani, persze nagyon könnyű a foglalkoztatottak számának az eszközét alkalmazni, de ezt túl merevnek tartom, ezt újra meg kell vizsgálni. És pontosan meg kell azt is nézni, hogy a KKV mit tesz, mi a tevékenysége, és milyen érzékeny adatokat kezel. Aztán az adminisztrációs szankciók esetében a bizottság egyforma módon akar eljárni mindenkivel szemben, de ez nem biztosítja a rugalmasságot az adatvédelmi, nemzeti adatvédelmi hatóságok tapasztalatát fel kell használni, megfelelő rugalmasságot kell biztosítani a szankciók kiszabásakor. A szankció célja, hogy a társaságok elretentse az adatvédelmi jogok megsértésétől. A nemzeti adatvédelmi hatóságoknak több döntési lehetőséget kell adni, mert több tényezőt is figyelembe kell, hogy vegyenek a szankciók kiszabásakor például, hogy szándékos vagy nem szándékos volt, a, és milyen érzékeny adatokat, adatok védelmét sértették meg. Az európai adatvédelmi iránymutatásokban lehetne ezt szabályozni. Még egyszer köszönet Galo asszonynak a munkájáért, és várom, hogy együtt dolgozzak vele és más kollégákkal a témában. Dankeschön, Frau Taylor, Herr Voss, bitte. Köszönöm szépen, Taylor asszony, Fosz úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is hadd valljam be, és hadd mondjam el azt, hogy nagyon is jól tudok azonosulni az itt bemutatott problémákkal, és tehát azt gondolom, hogy Muriel Galó nagyszerű munkát végzett, és azokat a problémákat mind nevén nevezte, amelyeket a vezetőbizottságban is megvitattunk, és amelyeket ott meg kell próbálnunk megoldani is. Tehát nagyszerű, az elvégzett munka, nagyszerűen egyetértek vele, és elégedett vagyok, és azonosulni is tudok vele. De éppen talán a jogokra vonatkozóan a 18-as cikkben, a, illetve a, tehát az elfeledésre való jog, illetve e, e az adatok átvitelével kapcsolatos jogoknak a jobb meghatározása, illetve az adatvédelmével kapcsolatos jogok e, jobb részletezése, ezek még, még előttünk vannak, tehát az, az elfelejtésre való jog, az, és az adatátvitellel kapcsolatos dolgokkal kapcsolatban jobban tudnunk kéne elhatárolni a törlési jog és az információs jogra vonatkozó részeket. Tehát, hogy a, az önként megadott információkra vonatkozó, még talán ezt finomítva. De én azt gondolom, hogy ezt majd még egy további eljárásban fogjuk tudni majd így most. Köszönöm ezt a nagyszerű munkát. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm, és Albrecht úr következik, tessék. Igen, köszönöm. Én is rövid leszek, és én is nagyon köszönöm Mariel Galónak a tervezetet. Azt gondolom, hogy nagyon jó kiindulási pontot fog jelenteni a jogi bizottság számára ez a munka, és eh, Fosz eh, kollégának, illetve az ír részemről, a Libe Bizottság részéről is igyekezni fogjuk a véleményeket a lehető leggyorsabban előbbre vinni, mert hiszen akkor fogjuk tudni ezt jól integrálni majd a vezető szakbizottság jelentésébe Éva Lichtenberger most jelen pillanatban már nincsen jelen, de ő is nyilván az ő oldaláról a különböző módosítókat be fogja adni. De azt mondom, hogy ez egy nagyon jó alapot jelent és a delegált és implementált jogi aktusokra nézve is rendkívül fontosságú, fontosak ezek a kérdések, hiszen itt még a bizottsággal is majd eszmecserét kell folytatni. Ma délután lesz egy technikai jellegű megbeszélésünk a bizottsággal, végig fogjuk venni ezeket a pontokat, és az ön munka alapja nagyon jó inputot fog jelenteni erre a megbeszélésre. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és akkor én gyakorlatilag szinte okafogyottá vált az én hozzászólásom, amelyet terveztem, hiszen már többen említették például az alapjogi kártát is, és Taylor kolléga is E, beszélt arról, hogy például 150 munkatársnál kitűzendő határ nem teljesen logikailag érthető, hiszen itt gyakorlatilag a vállalatok tevékenységi körét kellene inkább jóval inkább figyelembe venni, véleményem szerint. Mivel nagyon előre haladott az időnk, ezért én azt javaslom, hogy ezt a napi rendi pontot zárjuk le, és most már hogy nem is adom meg önnek újra a szót, e, és már egyébként említette, hogy november 28-a lenne a módosító indítványok beadási határideje, és akkor ezzel szeretném is elfogadni és lezárni ezt a napi rendi pontot. És akkor nagyon röviden, még mielőtt a mai ülésünket teljesen le kell, hogy zárjuk, szeretném a többi napi rendi pontot is azért röviden megnevezni. Ez a 24-es a KKV-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javítása, ezt már nem fogjuk tudni megbeszélni ezt a témát, mert az időnk már annyira előre haladt. Ennek az időpontja, hogy ez ezzel kapcsolatos módosító indítványokat benyújtsák, ez november 7-e déli 12 óra. És nagyon sajnálom Taylor kolléganőt tőle elnézést kérek, hogy nem tudta a véleményét elmondani. A 25-ös napi rendi pont az európai politikai pártok finanszírozásával kapcsolatos kérdés. Az állásfoglalás szerzője Berlinger kolléga, sajnos az idő már nem engedi meg, szintén nem engedi meg, hogy a véleményét előadja most, ezért gyakorlatilag már csak a 26-os napi rendet szeretném megemlíteni. Gray úr megkért, hogy Berlinger kollégának azért adja meg a lehetőséget, hogy legalább egy rövid mondatot azért ebben a témában hadd mondjon el. Vagy nem? Tényleg nagyon-nagyon röviden kérem, hogyha ez lehetséges. Herr Berlinger, ganz, ganz kurz. Kérem, nagyon röviden. Eh? Allora. Egy mondat. Meg kéne szüntetni a pártokat, és akkor nem lenne gondunk. Ez egy teljesen új téma. A Lisszaboni szerződés alkotmányosát teszi a európai pártokat. Megszoktuk, hogy a nemzeti pártokon belül élünk, a karrierünk során az érdekeink, a kultúránk mind a nemzeti pártokon belül él. Mindaddig, amíg nem lesz európai szervezet, párt jellegű szervezet, addig Európa nem fog előrelépni. Hogyha az Európai Parlament képviselőnek egy részét majd közvetlenül lehet megválasztani, és nem pedig a nemzeti pártok részéről, akkor beindul egy spirál. A Németország vezetésével egy sor tagállam közvetlenül akarja megválasztani az Európai Bizottság elnökét. Hát valami plusz Európára van szükség a pártok erre lehetőséget adnak. Más nem is akarok mondani. Bitte sehr, Igen, Istorius úr, kérem. Simplemente un minuto para... Szépen, elnök asszony, egy percet kérek, hogy elmondjam, hogy a nem csak azért fontos, mert az Európai Néppárt mm, főtitkára vagyok, Nyilván elfogult vagyok. Nem tudom, hogy hogy működik a szocialista párt, de a néppártnak nagyon jó a struktúrája. Azt akartam elmondani, hogy a téma elég érdekes és elég fontos ahhoz, hogy mi európai képviselők a következő választásokra az Európai Bizottság elnökének megválasztása kapcsán is nem szabad ezt így leterülni. Kérem, tűzzük újra napirendre. Igen, tudomásra vettem, Speroni úr, tessék. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. A választások témájával kapcsolatban nem lehet, vagy nem kellene Európáról beszélni, mint egy választókörzet. Látjuk az Egyesült Államokban, hogy most szavaznak, de államonként szavaznak, és az egyes államokban választják meg a képviselőknek. Olaszországban és az Európai Parlamentben is öt, tehát az Európai Parlamenti választásokra is öt választókörzet van, tehát nem hiszem, hogy érdemes lenne egy európai választási egységes körzetet kialakítani, ami a világon sehol máshol nem létezik. Herr Grandes Pascual Grandes Pascual úr ugyan jelentkezett szóra, de azért még annyit hadd mondjak el, mielőtt megadnám a szót. Minnyájuknak igazat adok azok közül, akik hozzászólnak ez a kérdéshez, és hogy azt mondják, hogy ez nem lehet csak így hop-hop, a, mielőtt lezárnánk a mai jogi bizottság ülésünket, még így gyorsan beszéljük meg. És, de azért higgyék el, hogy ennek ellenére időnyomás alatt vagyunk, a tolmácsok már eleve beleegyeztek, hogy segítenek e, és tovább maradnak. Ezért azt javaslom, hogy az Alkotmányozási e, Bizottság hoz írunk egy levelet, amiben kérni fogjuk, hogy ezt a témát ezt megfelelő időkeretek között beszéljük meg. Grandes Pasquale úr egyetért ezzel, vagy még szeretne akkor ezzel kapcsolatban mégis szót kapni? Én azt szeretném mondani, hogy ezt el kell napolnunk, ezt a témát, és újra napirendre kell tűzni. Persze, hogy van véleményem, tehát a legfontosabb frakciók nevében. Ezt nem lehet csak így lezavarni. Azt kérem, hogy következő alkalmat tűzök napirendre. Igen, egyetértek önnel, és köszönöm, hogy ön is hozzászól, tehát javaslom, hogy pontosan így járjunk el, ahogy ezt megbeszéltük. Akkor ezzel ezt a napi rendi pontot a mai napra, a 25-öst is lezárnám. A 26-os napi rendi pont, ez egy információs jellegű pont a szubszidiaritással kapcsolatban, és tehát a vélemények rendelkezésükre állnak a szubszidiaritással kapcsolatban, és a 27-es napirendi ponttal kapcsolatban, ahogy ezt már az ülés elején elmondtam, szeretnék valamit elmondani, mégpedig Tájn asszony jelentéstevőnek javasolnám, hogy ebben a napirendi pontban egy írásos eljárást alkalmazzunk, mert sajnos az időnket valóban most már túlzottan elhúztuk, tehát az azt jelenti, hogy a mai napon már ezt így nem fogjuk tudni megbeszélni. Ha Tájna asszony ezzel egyet tud érteni, én ezzel kapcsolatban azt szerettem volna elmondani, hogy a spanyol parlament állásfoglalása egyelőre amúgy is csak spanyol nyelven áll rendelkezésre, tehát még egy kis időre van szükségünk a, ebben a témában, tehát november végén is tudnánk szavazni ebben a dologban, tehát halasszuk el a következő bizottsággyűlésünkre. Köszönöm szépen, jó javaslat, Tájnasszony, mondja az elnök asszony, akkor, hogyha nem marad más hátra, hogy bejelentsem, hogy november 26-án és 27-én kerül sor a következő jogi bizottsági ülésünkre, és e, nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem a tolmácsoknak a kiváló munkáját, és a készségüket, hogy hajlandóak voltak egy kicsit tovább dolgozni. Köszönöm szépen, és mindenkinek szép hetet kívánok!